Bene. Possiamo cominciare. Akkor szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Megkezdhetjük a munkánkat, és megismétlem, hogy az ülésünket is közvetítik a mai napon is az interneten, úgyhogy figyelnek bennünket, és most pedig jöjjön a következő napi rendi pont, illetve előbb tájékoztatom önöket arról, ami a koordinátorok tegnapi ülésén történt. A római delegáció az elnök. l'Italia. Per i socialisti l'onore guerra és a szocialisták fuori quota è eletto Italia. Per... A kvótán kívül. Di Efner per le FD Messerschmitt. Ci sarà poi da recarsi és a kopenhágai utazáson a delegáció a következő Két néppárti, két szocialista, egy ALDE képviselő, és Messerschmitt a kvótán kívülről Dániából. Ezen kívül javasoltuk azt is, hogy 2012-ben Írországba, Ciprusra, Franciaországba és az Egyesült Államokba utazon delegáció, ott a kongresszussal találkozandó. karlsruhe felkeressük a Szövetségi Alkotmánybíróságot, ez egy csütörtök délután lesz valószínűleg, amikor a plenáris ülés bezárul tehát Strasbourgból megyünk majd Karlsruhe-ba, és akkor rövid időn belül ott vagyunk, és egy délután még ez a látogás, látogatás megejthető lesz. Azután 2012-re van egy programunk, amelyet kidolgoztunk, de még ezzel kapcsolatban várunk javaslatokat. Van egy meghallgatás, ez közvetlen részvétele a polgároknak a tagállamokban Egyéb meghallgatásokat lehet majd javasolni, amennyiben erre igény merül fel, és amennyiben a kollégák, a szakbizottság tagjai jeleznének ilyen jellegű igényeket. Aztán az előadók kérdését is megvizsgáltuk. Szafkovszki úr fog újra foglalkozni a intézményközi megállapodással, illetve a több éves 2014-2020-as pénzügyi tervvel. Úgy gondoltuk, hogy nem szükséges előadót kinevezni a 2010-es költségvetési mentesítés témájáról. Aztán az 50-es cikk értelmezésére vonatkozó kérés, az egyik már megérkezett, és én fogok erre írásos választ adni. A másik is hasonló tartalmú, úgyhogy erre is majd válaszolni fogunk. Hasonlóan fogok készíteni egy választ a 117-es cikk értelmezéséről is. 2011. július 5-i levélben kértek erre föl. Ennyi lenne, mint közlemény, mint közlés koordinátori ülések alapján, tegnap esti koordinátori ülés alapján, hogyha nincs probléma, akkor folytathatjuk a munkánkat, és mára áthoztuk a jelentést, ami tegnapi napi renden 5 pontban szerepelt. Gormai jelentés. De jönni fog, ugye? Igen. Gormai képviselő nincs itt, úgyhogy később foglalkozunk ezzel. Viszont most pedig tudunk azonnal foglalkozni a magatartási kódexel. Nagyon jól tudják, több alkalommal beszéltünk már erről a témáról az utolsó ülésünkön is. Úgy döntöttünk, hogy a eszmecserét a mai ülésen folytatjuk le. Ha megengedik, összefoglalnám a témát, korábban is már elhangzott sok minden erről a témáról. Egy pillanat türelmüket kérem. Ecco qua. Allora, come voi sapete, riassum... Ahogy mindenki tudja, tehát összefoglalom a véleményemet. Egy munkacsoport kidolgozott egy viselkedési kondexet, egy magatartási kondexet. A munkacsoport a munka eredményeit továbbította a az elnök irodának, és ez elfogadásra is került. Viszont be kell vezetni a rendeletbe, mert magatartás kódex már ma is létezik, és ez a rendelet egyes melléklete. Ez azt jelenti, ez azt jelenti, hogy az én javaslatom szerint nem csak az egyes melléklethez kell hozzányúlni, ami a magatartási kódexet tartalmazza, hanem a rendelet néhány cikkét is módosítani kell, 9-es, 32-es, 156-os, és talán a 19-est is, attól függően, hogy milyen megoldásokat fogadunk el. Ez az első téma. Aztán véleményem szerint nem elég simán csak kicserélni az egyes mellékletet, hanem legalábbis a 9-es cikket módosítani kell, ez utal a mellékletre, tehát ez az egyes módosítás lenne. Egyébként ez csak egy formális módosítás, nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nagy probléma lenne. Viszont két problémás eset van az egyik, a magatartási kódex hiányosságai, a, olyan részek hiányoznak belőle, amelyek a jelenlegi magatartási kódexben benne vannak arról van szó konkrétan, hogy uh, a questorok be kell, hogy jelentsék és regisztrálniuk kell az esetleges uh, jövedelmeket, illetve kifizetéseket, a, amelyeket az intergrupa csoportok számára adnak ki. A mostani a munkacsoport a kidolgozott magatartási kódexben ez nincs benne, a mostani, most érvényesben benne van. Szerintem ezt meg kéne tartani, viszont én nem az új magatartási kódexbe venném ezt be, hanem a rendelet 32-es cikkébe kéne szerintem beírni, hiszen ott van szó az intergrupokról. A következő a szankció kérdése. Ötféle szankció szerepel a magatartási kódexben. Négy esetben ezek ugyanolyanok, mint az 156-os, 153-os cikkben lévők, és ugyanúgy vannak megfogalmazva is. De egy plusz ötödik szankciót is bevezet, ez pedig a előadó mandátumának a visszavonása. Itt rendszer problémák merülnek föl, vagyis a rendelet szempontjából, és az lenne a jobb, és ez az én javaslatom, hogyha nem sorolná föl a magatartási kódex ezeket a szankciókat, vagyis az egyes mellékletben ezek nem szerepelnének, hanem ott utalás történne csak a 153-as cikkben szereplő szövegre. Viszont ha ez így lesz, akkor az új szankciót be kell venni, vagyis a mondatom visszavonását a 153-as cikkbe. Ez az első kisebb probléma kivéve, ha, ha nem akarjuk bevenni ezt a plusz szankciót, akkor viszont a 19-es cikket kellene módosítani. A 19-es cikk a ma, választási mandátum lejártát szabályozza, és a jelenlegi magatartási kodex a mandátum lejártára, illetve felfüggesztésére vonatkozóan a 19-es cikkre utal. Az újban viszont nincs, illetve jelenlegiben nincs, vissza, nincs benne az előadói mandátum visszavonása. Vagyis mandátum visszavonására vagy felfüggesztésére vonatkozóan a 19-es cikkre kell utalni. A 19-es cikkben szerepel egy garanciákat teli eljárás. Az elnöki iroda, ha jól emlékszem, kétharmados, minden esetre minősített többséggel kell, hogy a parlamentet megbízza azzal, hogy döntést hozzon. Hogyha a 153-as cikk szerinti szankciókat akarjuk életben tartani, anélkül, hogy bevennénk az ötödik szankciót, vagyis az előadó mondatának a visszavonását, akkor elég, hogyha a 19-es cikket értelmezzük, és beírjuk, hogy a rendelet értelmezésében a előadó kinevezése is választási mandátumnak számol, számít. Ez viszont azt jelenti, hogy az előadói mandátum visszavonására vagy felfüggesztésére vonatkozóan is a 19-es cikk eljárását kell alkalmazni, vagyis elnöki ö, iroda többségi minősített többséggel hoz döntést, és ezt követően a parlament dönt. A kidolgozott magatartási kódex A munkacsoport által kidolgozott magatartási um, kódexben az új szankció tekintetében egyszerűen annyi szerepel, hogy az elnök beszámol az elnöki konferenciának, vagy az elnökök irodájának? Az elnökök konferenciájának a kérdésről, de nincs kimondva, hogy ki dönt. Tehát vagy az elnöki konferencia dönt, minden esetre a munkacsoport által kidolgozott szövegben ez nincs benne vagy pedig az elnöki konferenciának történő beszámolás kötelezettség a 19-es cikk eljárását is jelenti. Ha csak nem, az a szöveg, amit a munkacsoport elkészített, a 19-es cikkre utal a előadói mandátum felfüggesztése, illetve visszavonása tekintetében. Tehát elnökök, kvesztorok, elnök helyettesek, stb. Viszont az új szankciót pontosan nem szerepel, vagyis előadai mandátum felfüggesztése vagy visszavonása. Tehát itt ezt pontosítani kell, mert egyébként egy vákum marad, azt pontosítani kell, hogy a szankciót ki alkalmazza. Én a jelentésemben azért, hogy minden egyszerűbb legyen, azt írtam, hogy a 19-es cikket a rendelet hatája a szempontjából az előadó kinevezése mandátumnak szerepel. Tehát a 19-es cikket lehet az előadói mandátum kezelésére is használni. Egyébként, és ezt múltkor is elmondtam, az eljárást nehezebbé teszi, ha ezt nem tesszük meg. Tehát nagyon helyes, hogy a 19-es cikket alkalmazunk. De igazából nem a parlament nevezik ki az előadókat, hanem a szakbizottságok. Így véleményem szerint az elnökök konferenciája kellene, hogy beszámoljon az illetékes szakbizottságnak, amely visszavonhatja az előadói megbízást. Na, ennyit tartom az az én jelentésem. a szöveg, amit az elnöki konferencia küldött, azt úgy, ahogy van, elfogadhatjuk, kivéve néhány formális módosítást, amelyeket most bemutattam, és még kivéve egy konkrét pontot, ahol lényegi módosítást kérünk, vagyis pontosítani kívánjuk, hogy ki dönt az új szankcióról, vagyis az előadói mandátum visszavonásáról. Na, röviden ez az én jelentésemnek a tartalma. Nagyon sokan szóltak ehhez hozzá, ezeket följegyeztem, de nem akarom ezeket most összefoglalni, hanem inkább megadom rögtön mindenkinek a szót, aki hozzá akar szólni. Dáv kollégája szó. Uh, chairman, uh, uh, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen. Egyetértek a megközelítésével, azzal, hogy módosítani kell a magatartási kódex struktúráját. Több megjegyzéssel éltem már korábban is, amikor a témáról beszéltünk. Több módosító indítványt fogok benyújtani, mert szerintem pontosításra van szükség a témában, mert a munkacsoport nem minden tudott tisztázni. Azt tudom, hogy hónapokon keresztül keményen dolgoztak, de szerintem, megmondom őszintén, nem igazán végeztek jó eredményt, jó munkát, de hát ezért van itt az AFKO szakbizottság. Két-három megjegyzésem lenne konkrétan. Négyes cikk, kilences módosító indítvány, a C alpontban Szerintem pontosítani kell, hogy hogy jövedelmezett tevékenységről van itt szó, viszont az E pontban alkalmi, alkalmilag, alkalmanként jövedelmezett tevékenység szerepeljen. Ha egyetértenek az én értelmezésemmel, akkor szövegjavaslatot fogok majd készíteni erre vonatkozóan. Ugyanebben a cikkben egy H alpont. Itt befektetési jövedelemről van szó, vagyis osztalék, kamat megtakarításokból, részvénykamatok, stb. Véleményem szerint ezt pontosítani kell. A második bekezdés eh, azt tartalmazza, hogy bármilyen rendszeres jövedelem, de ez eh, nem egyértelmű megfogalmazás, és szerintem inkább befektetési jövedelemet kéne itt említeni. Ez lehet eh, rendszeres, de lehet akár rendszertelen is. Tudjuk, hogy a tőzsdék folyamatosan változnak, úgyhogy nem garantáltak a jövedelmek. Én szerintem ebben a szövegtervezetben ezt pontosítani kell. Aztán az ötös cikkben a cikk elején, illetve a második bekezdés elején azt mondanám inkább, hogy befektetési jövedelem, és nem pedig azt, hogy a rendszeres jövedelem. Ötös cikk, tízes módosító. Az utolsó ülésen már beszéltünk erről, de szeretném, elnök úr, szeretnék itt is módosító indítványt benyújtani. Négy vagy öt csillagos szállodában, például Sofitelben van valaki egy éjszakát, az akár 200 euróval is többe kerülhet. Mikor azt mondjuk, hogy a tagok nem fogadhatják el a szállodaszámla kifizetését, amikor ellátogatnak valahova, és egy konferencián felszólalnak, vagy hasonló rendezvényen részt vesznek. Szerintem ez egy nonsens. Igazából azt kérdezném, hogy az ötös cikknek van-e bármilyen komoly érdemi tartalma. A szakbizottsági magatartási kódexben ilyesmit meg lehetne fogalmazni, de hát itt ugye parlamenti képviselőkről van szó, nem végrehajtó testület képviselőiről van szó, ugyanolyan nem biztos, hogy ugyanolyan szabályok kell, hogy érvényesek legyenek a parlamenti képviselőkre, mint a biztosokra. Hetes cikk végül, a 12-es módosítóindítvány. Ennek a végén szerintem egy új albekezdésre van szükség, egy hatosra, amiben azt mondjuk, hogy a tanácsadó bizottság éves jelentést fog kiadni a parlament számára. És abban a precedensek felsorolása lesz, hogyha mi ezt megtesszük, akkor a szakbizottság munkája attól már attól nem lesz egyszerűbb vagy átláthatóbb, vagyis nem lesz egyszerű. A gyakorlati tapasztalatot föl kell, hogy használjuk, és ki kell, hogy adjuk a parlament számára, hiszen a megfelelő következtetéseket le kell vanni. Köszönöm. Grazie, io volevo... Köszönöm. Nem tudom, hogy jól értettem -e, de képviselő úr a 9-es módosító indítványról beszélt, és azt mondja, hogy be, ha jól értettem, hogy be kell venni az utalást az alkalmi tevékenységekre is. De igazából a 9-es módosító indítványban már most is az E pontban szerepel a jövedelemek bejelentése, esetleg külső alkalmi jövedelmek, beleértve a publikációkat, konferenciákon való részvételeket, stb. Tehát az, hogy ez alkalmi, az ott szerepel, vagy lehet esetleg, hogy valami másra utalt? Uh, uh, Nem. Azt hiszem, hogy háromféle jövedelem van, amelyekre a képviselők szert tehetnek. A parlamenti fizetésük mellett. Az első az a C pont, és ez minden rendszeres jövedelmet, jövedelmet jelent, illetve minden fizetett egyéb tevékenységet. Aztán az E-ben meg a alkalmi, rendszertelen ellenszolgáltatásért végzett tevékenységet értjük. A kettő között különbséget kell tenni egyértelműen. És a harmadik típusú jövedelem pedig a H alpontban található, ahol a befektetésekből származó jövedelemről esik szó, tehát megtakarításokból, osztalékok. Tehát ezt szeretném csupán tisztázni, mert ha jól olvasom a jelentését ennek, akkor sokkal világosabban kell ezt meghatározni, mint a jelenlegi tervezet. Egy kicsit össze vagyok zavarva a cikk tartalmát illetően. Köszönöm. Martin, Martin kollégája a szó, tessék. Oh. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdést szeretnék felvetni. Azzal kezdem, amit Duff kollega mondott a tanácsadó bizottsággal kapcsolatosan. Lehet, hogy késő már, de azért néhány gondolatot szeretnék elmondani, hogy tanácsot adjak, meg értelmezzem, és hogy talán később lehet esetleg ezen segíteni. Itt két különböző szerepről van szó véleményem szerint, legalábbis így jelent meg ebben a kontextusban. Én azt gondolom, hogy a 12-es módosítóban a 6-os és a 4-es, ez bizalmassági alapon, bizalmi alapon kell, hogy történjen, és nagyon szigorúan be kell ezt tartani. Persze mm, lehet ezt a, úgy, úgy általánosságban nyilvánosságra hozni, de azért a bizalmassága meghatározó. Az intergrupokkal kapcsolatban nem tudok sokat hozzátenni, de a szándék egyértelműen az, hogy erősítsük a magatartási kódexet ami a szankciókat illeti. Én is nehéznek tartom ugyanúgy, ahogy az előadó. Értem a logikát, hogy ő, amelynek a mentén próbál érvelni. A 19. pontban ott a kétharmados többség szerepelt a plenárison. Azután ugyanaz az eljárás, kivéve, hogy három ötöd ödös támogatásra van szükség, azt gondolom, hogy ezt nem szabad. És a bizottság, a szakbizottság az sokkal jobban tud ítéletet alkotni, mint a plenáris, úgyhogy nem szabad ezt elvinni a szakbizottságtól. Tehát ezek lennének azok, a, azok a, miket elkívántam mondani, de hát nagyra értékelem az ön munkáját. Koszki. Taszkoszki kollega. Hmm, just as Andrea was wondering about Article 5. Uh... Ötös cikkről hallottunk, az ötös pontról, és hát ez annak a kérdése, hogy mennyire specifikusak akarunk lenni, és milyen rugalmasságra van néha szükség Úgyhogy jó lenne egy jelentés, mert néha nagyon nagy a különbség a között, hogy az ember egy konferenciára megy egy szállodában, vagy pedig nyaralásra hívják meg valahova. Ez azért különbség, vagy hogy elfogad egy könyvet egy konferencián, amely 150 euróba ö, kerül, vagy valami ilyesmi. Ez más kategória. Akkor, hogyha döntünk az ötös pontról is megőrizzük azt úgy, ahogy van, akkor el kell gondolkozni azon, hogy nem lenne jobb átvenni azt, amit a bizottság fogalmazott meg, ahogyan azt Andrew is mondta. Ugyanis azért persze szükség lenne valami másra, ami bennünket meghatároz, és ami csak a miénk, de összességében azt hiszem, hogy az a megközelítés, amit az elnök úr alkalmazott, az jó, és tudjuk támogatni. Schöpflin. Schöpflin képviselő úr. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, elnök úr, hogy megismételjem azt, ami már el is hangzott, hogy én a magam részéről azt támogatom, amit Duff és Martin kollégák mondtak, de én azt hiszem, hogy szükség lenne a hármas cikk kapcsán egy bizonyos időszakra, és mondtam már korábban, hogy a tanácsadó bizottság ugye 30 napon belül reagáljon. Azt hiszem, hogy a tanácsadó bizottságnak bizonyos kötelezettsége kell, hogy legyen arra, hogy reagáljon. És én a magam részéről nem az éves jelentést szorgalmaznám, hanem a folyamatos, folyamatos jelentést, mert akkor, hogyha egy ilyen csoport születik, akkor igenis az kerüljön regisztrációra, és hát konzultálhassanak vele a képviselők bármikor, és ezt már elmondtam korábban is, hogy én tényleg azt hiszem, hogy a tanácsadó bizottság, hogyha megfelelő legitimációja van, akkor ő tud ő dolgozni. Allora, non ci sono altri... Köszönöm. Nem kért senki más szót, úgyhogy tudomásul veszem, hogy általános egyetértés van a jelentésemmel kapcsolatban. Az elhangzott megjegyzések módosító indítvány formáját ölthetik. Kérem, hogy nyújtsanak be módosító indítványokat, ahol én úgy gondolom, hogy néhány módosító indítványt érdemes elfogadni úgysem nekem kell ezeket a módosítókat elkészíteni, mert én csak a előadó mandátum visszavonására vonatkozó illetékességgel kapcsolatban fogok módosító indítványt benyújtani. Úgy gondolom, hogy a többi témában készítsék el önök a módosító indítványokat, aztán majd megtárgyaljuk ezeket. Van, amivel egyetértek, de nem én fogom ezeket formába önteni. Módosító indítványok benyújtásának a határideje október 27-e dél módosítók benyújtására. Egyébként úgy gondolom, hogy a nagy nehézség eh, nem fog fölmerülni a határidő betartása tekintetében. Most akkor ezt a napirendi pontot le is zárom. E possiamo passare. Questa è la relazione, sono tutti pareri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 Well, basically our task was, was to prepare an opinion on the feladat az volt, hogy véleményt fogalmazzunk meg Horvátország EU-hoz való csatlakozásáról, az illetékes bizottság, a külügyi, az AFET. A mi feladatunk az, hogy megnézzük az intézményi viszonyait a mm, bővítésnek, de ebben a jelentésben nem a bővítés filozófiája a téma, hanem kifejezetten Horvátországgal foglalkozunk. Azonban egy-két cikket az elején át kellene nézni, illetve ebben szó esett arról is, hogy a bővítés, mint olyan, hogyan alakul. Azzal a pozitívummal kezdődik, hogy mm, ugye folyamatosan volt vita ebben a házban a bővítésről, és ez tény. Mindazonáltal meg vagyok győződve arról, hogy a bővítés kéz a kézben jár az intézményi reformokkal, és egyfajta katalizátora az intézményi reformoknak és az elengedhetetlen változások végrehajtásának az intézményi alkotmányos rendszerben. Úgyhogy ez nem, hogy gátolja, hanem éppen, hogy segíti az Európai Uniót a problémái megoldásában. Azt is látni kell, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően lehetővé vált a további bővítés, és az Unió tisztességes működése biztosított. Azután következik az elfogadása, a ratifikálása, emlékeztetünk arra, hogy a pénzügyi hatása a bővítésnek mindig nagyon fontos, ezt mindig figyelembe kell venni, ezzel foglalkozunk, megnézzük a horvát népszavazás kérdését, és azután, ami különösen fontos számunkra, az az, hogy az Európai Parlament összetétele hogyan változik. És végül pedig felszólítjuk a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a csatlakozási szerződés ratifikálását a horvát köztársaság csatlakozásáról, hogy a csatlakozás dátuma ne tolódjon ki. Nagyon nehéz jelenleg a helyzet az Európai Unióban. Mutatnunk kell, demonstrálnunk kell, hogy tud, ugyanúgy tudjuk előbbre vinni az ügyeinket, és hogy a problémáktól függetlenül is nyitottak vagyunk a bővítés irányába, különösen azok országok vonatkozásában, amelyek készek és befejezték, lezárták a csatlakozási tárgyalásokat, mint Horvátország, és ezt a pozitív jelzést igenis ki kell adnunk, ezt a jelzést biztosítani kell a külvilág számára. Ennyit szerettem volna elmondani bevezetésképpen. Köszönöm. Parlare l'onorevole Duff. Um, Elnök úr, hát kérdezem meg a, az előadót, hogy mit gondol, mikor ő kerülhet aláírásra csatlakozási szerződés Horvátországgal. És a hetedik cikkkel kapcsolatban azt mondta, hogy a ratifikációt nem szabad összekapcsolni a cseh vagy az ír problémákkal. De van egy megállapodás, és azt hiszem, hogy döntés is van arról az Európai Tanácsban, hogy van egy ilyen kapcsolat. Úgyhogy ez egy párhuzamos, de egy folyamat a ratifikáció területén. Need to reflect in the... És azt gondolom, hogy el kell gondolkozni a megfogalmazáson, hogy az Európai Tanács milyen avit fog adni, és rá kell mutatni arra, hogy sajnálatos módon, és talán feleslegesen is, lesz, lesz egy sajnálatos, illetve egy, egy negatív hatása is ennek, de erről természetesen külön jelentés készül majd. Honorable Shefflin. Shefflin képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Csak pontosítani szeretnék valamit a hetes bekezdése kapcsolatban. Other ratification procedures ez szerepel, de ez kire vonatkozik, és mivel kapcsolatban? Ez a hazai parlament? Szerintem ezt pontosítani kellene egy kicsit, ennyit szerettem volna mondani. Altri mani alzati nem látom, hogy bárki más szót kérne. Elnézést, lehet, hogy valamit én nem követtem jól. Azt szeretném megérteni, hogy mi az előadónak a véleménye a parlament összetételét tekintetében, miután Horvátország csatlakozni fog. Egyetértek avval, hogy a hetes bekezdést pontosítani kell, hiszen itt két dolog szerepel, és igaza van, hogy felhívta a figyelmemet erre. Az egyik, hogy különböző tagállami elképzelés van, hogy ratifikációs eljárás kellene magában a tagállam vagy az államban követnie a csatlakozást, és aztán van ez a, a protokollok, ahol a kulcsfontosságú szavak az any delay, de ezt pontosítani kell, hogy mit jelent, tehát bármilyen késedelem, mert itt félreértés lehet, és Söflin úrnak ide igaza van, hogy mind a kettőt tisztázni kell. Úgyhogy majd egy, pontosítani fogom ezt a szöveget. Aztán a horvát csatlakozási szerződés aláírása. Ha jól tudom, a lengyel elnökségnek még mindig megvan az az ambíciója, hogy még ebben a fél évben megtörténjen ez, tehát az elnökség lejárta előtt, és úgy gondolom, hogy ezt el is fogja érni az elnökség. A parlament összetétele tekintetében pontosan ez, amit a hatos bekezdésben megfogalmazunk, de ha bármilyen pontosítást igényelnek, akkor szívesen várom a javaslatokat, hát ha még inkább explicitén lehet ezt tenni, de szerintem a mostani megfogalmazás az egyértelmű. Úgyhogy a legfontosabb alapvetően a a hetes bekezdés újra de ezt nagyon szívesen meg fogom tenni. Sono altri interventi. Ha nincs további hozzászólás, mielőtt elnézést, kevesen szóltak hozzá, de hozzászóltak. Most meg kell határozni módosító indítványok benyújtásának a határidejét. AFET szakbizottság a Svoboda jelentésről november 14-én szavaz, úgyhogy nekünk a véleményt október 24-én kell, hogy megszavazzuk, 19 órakor. Ez azt jelenti, hogy a módosító benyújtásnak a határideje október 13-a csütörtök dél, ha az előadó ezzel egyetért. Rendben. Nincs ellenvetés, akkor még egyszer mondom, október 24-én szavazunk, október 13-án 12 óráig kell benyújtani a módosító indítványokat. Most javasolnám, hogy haladjunk tovább, és még egy Czapszkowski kijelentéssel foglalkozunk a gazdasági koordinációra vonatkozó európai szemeszter témájában. Well, as I remember from... Nos, ahogy, ahogy emlékszem, az európai integrációról szóló tanulmányaimra az egyik legjobb definíció az volt, hogy az európai integráció az egy mozgó cél. És ezt látjuk a gazdasági kormányzás és az európai szemeszter kapcsán Bervans Berez készített jelentést, mi véleményt fogalmaztunk meg, módosítókat terjesztettünk elő, aztán egy új jelentés is megjelent időközben, amely bizonyos pontokon radikálisan különbözik. Nem radikálisan, de hát sokkal specifikusabb, különösen a parlament, a tanács és a többi intézmény intézményi szerepét, és ezzel foglalkozni szükséges. Nagyon sok fórumon a mi véleményünk és a módosítóink, eh, amelyeket előterjesztettünk, ezek megjelentek kompromisszumos javaslatokban, ezek még megvannak, de még specifikusabbá kell tenni, különösen a parlament szerepét illetően, ugyanis Berez asszony ö, jelentése változott ebből a szempontból. Andrew említette tegnap, és ez aggasztó, ez pedig az, hogy Pervas Berez az Econ jelentésben a, a gazdas, az e, európai szemeszterről egy új albizottság felállítását javasolja az ECON szakbizottságon belül, és ez csupán és kizárólag az eurozóna területéről érkező képviselekből állna és hát véleményünk szerint ez teljesen ellentmond a szerződésnek, és ezt meg kell próbálni töröltetni ezt, és elfelejtetni ezt a gondolatot, amilyen gyorsan csak lehet. Úgyhogy én elő fogom terjeszteni a módosítót, illetve a kompromisszumot a koordinátorokkal közösen, ahol megpróbálunk rálőni erre a mozgó célra, és különösen azt a kérdést illetően, amely az egész intézményi felállást érinti és ezt a kompromisszumos módosítót specifikusabbá, pontosabbá tesszük majd, ott, ahol a parlament szerepéről esik szó, de van még másik két kérdés is, amivel foglalkozni kell. Az egyiket említettem, ezt meg fogjuk tenni, hogy a mi véleményünk egy kicsit jobban megfeleljen az aktualitásoknak, illetve annak a jelentésnek, amelyet most terjesztett elő Beres asszony, azt gondolom, hogy a módosítók benyújtásának a határideje az meghosszabbodott, talán Péter tud erre ezzel kapcsolatban szólni, hogy mikorra kell ezt abszolválni, mert teljesen világos, hogy ugye a véleményt muszáj aktualizálni és hozzáigazítani ahhoz, amit Beres asszony előkészített a módosító indítványok benyújtásának a határideje már lejárt, október 5-e volt, és ha jól tudom, csak egy módosító indítványt nyújtottak be, sőt, ön volt az, aki ezt benyújtotta. De hát, ha még további kompromisszumos módosító indítványokat be lehet nyújtani, akkor mi legyen annak a határideje? Mert szavaznunk is kell október 24-én ahhoz, hogy megfelelő időben lezárjuk a témát, de úgy látom, hogy Gualtieri képviselő úr két szót. Poi DAF. Utána DAF képviselője a szó. Sí, presidente. No, il problema... Igen, elnök úr, köszönöm. Megnyitottuk újra a módosítók benyújtásának a határidejét, de hát ha nem, legalábbis ha nem ugyanakkor nem készítettünk új módosítóindítványt, mert nem érkezett meg az új szöveg a határidő előtt, módosítók határideje előtt. Úgyhogy azért kellett újra megnyitni a módosítók benyújtásának a lehetőségét, hogy reagálni tudjunk a szöveg meghosszabbítására. Szerintem kétféle módon járhatunk el, vagy megnyitjuk valójában a módosítók benyújtásának a lehetőségét, vagy árnyék előadóként kompromisszumos módosító indítványokat próbálunk kidolgozni, oly módon, hogy ezek tükrözzék a szöveg, illetve a téma kibővülését a beres jelentésnek a változását. Az érdemi témák tekintetében csak egy dolgot szeretnék mondani. Egy albizottság az egy más dolog természetesen, mint a parlamenti képviselők szavazati joga, de azért úgy gondolom, hogy a 137-es cikknek az értelmezésében pontosítani kell, hogy az Európai Parlament plenárison szavazhat, minden tagja szavazhat, a 136-os cikkben meghatározott eljárással kapcsolatban, és a 121-126-os, vagyis gazdaságpolitikai rendeletek tekintetében, amiről a tanács 17-én szavazott. Ez egy olyan lehetőség, amit a szerződés tartalmaz, úgyhogy önmagában ez nem lehet problémás hogyha aszimetria van a tanács és a parlament formátuma között. Ez egy olyan téma, aminek alapján egy korlátozott szakbizottság felállítására lenne szó, csak az e övezett tagjai vennének ebben részt. De hát ez egy olyan téma, amit azért részletesebben végig kell gondolni. És követtem Cafkovki kolléga javaslatát is, tehát vagy nyissuk meg a módosító határidők benyújtásának a lehetőséget újra, vagy pedig dolgozunk együtt kompromisszumos módosító indítványokon. DAF képviselője a szó. Um, yes, I... Igen, azt hiszem, hogy eljárás formájában ez, ez, ez mint eljárás jó ötlet, hogy az előadó és az árnyék előadók próbáljanak meg egy konszenzust megfogalmazni egy konszenzusos módosítót. Belez asszony irányt váltott, ő azóta, hogy elkezdte a munkát, hosszú ideje, és ez egy nagyon fontos alkotmányügyi kérdés. És annak ellenére, Ugye ez egy saját kezdeményezésű jelentés. A tapasztalat azt mutatja, hogyha mi, mint parlament elindítunk valamit, és egyet értünk, akkor nehéz ettől eltérni. Tehát, hogyha megosztott parlament egyetértésre jut, akkor ez egy erős jelzés. A második kérdés pedig hogy milyen mandátuma van a parlament elnökének, amikor részt vesz az Európai Tanács ülésén a döntéshozatalt, illetve az Ekon bizottság döntésével kapcsolatban. Ugye a, az Ekon az mandátumot adhat ugye ilyenkor az Európai Parlament elnökének az európai, a, a gazdasági kormányzás kérdésében. Ez is egy olyan kérdés, amit meg kell változtatni, mert sokkal inkább a plenáris ülés, amely ezt a mandátumot megadja az elnöknek. Szavszkoki képviselő szeretne reagálni? Egyébként legyen szíves, mondja meg, hogy meg szeretné elnyitni újra a határidőt a módosító indítvány benyújtására, de akkor nagyon szoros lenne ez a határidő, mondjuk 13-a, vagy pedig e helyett kompromisszumos módosítani indítványok kidolgozása mellett lenne inkább. You know, with... Lehet, hogy egy kicsit zavaros volt, de amikor a parlamenti fórumokról és a konferenciákról esik szó, ugye erről már az új jelentésben is szó esik, ez nem gond, ugyanis mi a módosítót úgy veszük, ahogy van, aztán módosítjuk. De vannak új kérdések is, és az egyik új kérdés, ez az albizottság kérdése. Például az a kérdés, őszintén mondom, hogy itt az ECON egy kicsit ide-oda ugrál, amikor azt mondja, hogy az Európai Parlament nem alkalmazkodott igazán a Lisszaboni szerződés által meghatározott struktúrákhoz. Hát ez a vita, ez hozzánk tartozik, és nem szabad, hogy valakit le rohanjon bennünket ilyen ügyekben, bármennyire is kényes a, és érzékeny a kérdés. Tehát itt új kompromisszumos módosítókra lesz szükség, azokkal kapcsolatban, azokkal a módosítókkal kapcsolatban, amelyek soha nem léteztek, de megpróbálom elvégezni ezt a feladatot, hogy azért valamint tudjunk dolgozni, és aztán összeülünk az árnyék előadókkal, és megnézzük ezeket a kompromisszumokat, hogy hogyan lehet ezt megfogalmazni, és hogy az árnyék előadók tudnak-e valamit ehhez hozzátenni. Nyitott vagyok a magam részéről. Furcsa körülmények között kell dolgozni mert ugye a tények hirtelen elavultá tették az első munkaanyag változatot. És ez foglalkozik új kérdésekkel, amelyeket Pervans Perez megfogalmazott. Onorevole képviselő, elnézést, igen, egy rövid megjegyzésem lenne. Ahogy mondtam, követem az előadó javaslatát. Természetesen, ha radikálisan eltérő vélemény merülne föl, akkor esetleg végig kell ezt gondolni a szakbizottsággal együtt, de biztos vagyok benne, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni. Annyit szerettem volna mondani, de a fő képviselő megjegyzésére reagálva, ezek nagyon fontos témák a veres jelentésben, intézményi kérdésekkel foglalkoznak. Szerintem ez a jelenleginél jobban kellene, hogy tükrözze azt, hogy az AFKO szakbizottság nagyon sürgősen be kell, hogy lépjen az intézmény kérdések, az euróvezet irányításával kapcsolatos kérdések vitájába. Ahogy ezt megteszi az Ekon bizottság, ugyanúgy, ugyanolyan aktivitással kellene, hogy mi is ebbe belépjünk. Egyébként Furcsa lenne, hogyha a parlament csak mások, más intézmények javaslataira reagálna, és nem látná el azt a szerepet, amit a szerződés biztosít, vagyis az európai polgárok képviseletét. Úgy gondolom, hogy kötelességünk is, hogy aktívan részt vegyünk egy ennyire fontos vitában, vagyis a következő hónapokban ebben a témában lefolytatandó vitában. Ezért még egyszer megismétlem azt a javaslatot, ami tudom, hogy a koordinátorok jelenleg nem fogadtak el, hogy nem azt mondom, hogy ma írjuk meg, de készüljünk fel arra, hogy előbb-utóbb készítsünk egy jelentést a erő övezet irányítására vonatkozó irányításról. Tehát csak intézményi aspektusokra vonatkozóan, nem érdemi aspektusokra vonatkozóan. Mit lehet megtenni, mit nem lehet megtenni ezzel a szerződéssel, mert a kérdés egyre fontosabbá fog válni a következő hetekben. Úgyhogy nagyon furcsa lenne, hogyha az egyetlen olyan szerv, amely ebben a kérdésbe nem lép be érdemi szempontból, az pontosan a Parlament Alkotmányügyi Szakbizottsága. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, de hát tegnap beszéltünk erről a koordinátor ülésen, és az volt a többség véleménye, hogy most fontos, hogy a bizottság és a tanács lépjen. Úgyhogy a vitának végül is az volt a hangulata, hogy azt érjük el, hogy a Barozó bizottság lépjen. Néhány kontaktus felvétel Barozóra már megtörtént. Ha valaki ezzel a Gualtieri úr féle javaslata kapcsolatban megjegyzéssel élne, akkor kérem, hogy jelezze most. Úgy látom, hogy most senki nem kér szót. Akkor Va, még szeretne valamit mondani? Reagálni akar Czaszkowski képviselő úr? Csak hogy az elnök is mondta, a szélesebb körű intézményi kérdésekkel foglalkoznunk kell, de e- ez előtt Barozóra kell egyeztessünk, és utána azt fogunk beszámolni erről mert ez a jelentés csak az európai szemeszterrel foglalkozik. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy-két legfontosabb témában a kompromisszumos módosító indítványokkal egy bizonyos irányt föl fogunk tudni állítani, minden esetre szélesebb körben kell foglalkoznunk a kérdéssel. a hallgassuk meg Barozó urat, ezért is hívtuk meg. Egyébként többé-kevésbé, ahogy az elnök úr tegnap mondta, a koordinátor ülésen is körülbelül ez volt a megállapodás. Honorable Duff. Duff képviselő úr. Uh, uh, Igen. A koordinátorok tegnap részletesen foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és mi teljes mértékben felismertük, hogy egy ilyen, hogy is mondjuk, föderális momentum előtt állunk. És mindannyian tudjuk, hogy még nincs megállapodás, de az Európai Tanácson belül a tanács és az Európai Bizottság között a, arról van szó, hogy egy új formájú gazdasági kormányzás álljon fel. Én remélem, hogy lesz egy megállapodás ezzel kapcsolatban, és a parlament pedig minden forrását, szellemi és egyéb forrását is be tudja vetni, hogy ez az egész gyakorlat sikeres legyen. Barozó elnök úr reméljük el fogja fogadni a meghívást, hogy eljön a bizottságba egy vélemény cserére. a 23. vasárnapi találkozót követően is, hogyha nincs megállapodás Barózó és Van Rompuy urak között, ebben a fázisban a megfelelő irányt illetően, és azután elindul a folyamat, és ennek során kell elérni ezt a célt, akkor meg kell kérni Van Rompoy elnök urat is, hogy ő is jöjjön el, és természetesen egy más alkalommal, egy külön alkalommal. Köszönöm. Honorevole Efner. Efner képviselője szó. Ja, in der Valóban ebben a kérdésben tegnap konsz, konszenzust sikerült elérnünk, meghívókat fogunk küldeni, reméljük annak eleget tesznek, és utána aztán közösen fogunk tudni lépéseket tenni. Én személyesen ugyanakkor, és ezt tegnap már világosá tettem, Gualtieri javaslatát helyesnek tartom. Tehát nem szabad, hogy várjunk, és aztán reagáljunk erre a helyzetre, hanem a, úgy gondolom, hogy ez a bizottság és a parlament is ebben a helyzetben saját maga kell, hogy képet alkosson a helyzetről, és beavatkozzon, hogy megfelelő szerepet tudjon játszani a vita további folytatásában. Úgyhogy én támogatom a tett javaslatot. Tegnap ugyanez nem kapott többséget a koordinátoroknak az ülésén, de én úgy gondolom, hogy hajlandó vagyok, és érdekem is az, hogy újra beszéljünk erről a kérdésről. Guerrero. Guerrero képviselő úr. Presidente, puede que algunos miembros de la... Gualtier úr és elnök úr, igen, a bizottság bizonyos tagjai talán nincsenek megfelelően tájékoztatva arról a kérdésről, amelyel most foglalkozunk. Szeptemberben az volt a helyzet, hogy én koordinátorként elé, a frakció elé terjesztettem azt a javaslatot, hogy az Alkotmányügyi Bizottság fogadja el azt, hogy saját kezdeményezési jelentést készítünk a gazdaságirányítás gazdaságnak, az euróövezetet érintő gazdaság irányításnak a szervezeti intézményi aspektusairól. Ezt a javaslatot összességében még nem fogadta el a koordinátorok ülése. Én ezt úgy értelmezem, hogy tegnap ugye voltak olyan koordinátorok, akik részt vettek a zárt ülésen, és a tegnapi ülés gyakorlatilag azt mutatja, az általános lé kör abba az irányba halad, hogy elfogadjuk ezt a jelentést, de ez még nem a megfelelő időpont ennek a jelentésnek a elkészítésére. Úgy gondolom, hogy a mai vitából is azt lehet levonni következtetésként, és a, hogy a dolgoknak van egy bizonyos saját dinamikája, és hogyha, ahogy Taskovszki úr megfogalmazásának megfelelően ezt a mozgó célpontot el akarjuk találni, akkor meg kell néznünk, hogy milyen új javaslatok vannak, milyen létező szabályok vannak, és arra a következtetésre kell jutnunk, hogy már most is ebben a szakbizottságban el kell kezdenünk a gondolkodást a jelentésről, és akkor összességében ebből majd össze fog állni a saját kezdeményezési jelentés. Tegnap az, ugye erről született végül is döntés, én szeretnék bizonyos lenni abban, hogy a következő koordinátor ülésen nem csak a menetrendet tartjuk szem előtt, hanem az érdemi tartalmi kérdéseket is. Tegnap nem beszéltünk az érdemi tartalmi kérdésekről, azt mondtuk, ezzel még elgondolkodunk, de úgy gondolom, hogy a következő ülésen aztán mindenképpen foglalkozunk el ezzel is, és a menetrenddel is, és utána fogjuk akkor elkezdeni a sárkezményes jelentésnek a kidolgozását. Köszönöm szépen. Igen, tudomásul veszem ezt a megjegyzést. Személy szerint jó magam is úgy gondolom, hogy fontos ez a kérdés, ahogy én látom a problémát, hogy eh, ahhoz, hogy egy saját kezdeményezési jelentést készítsünk, ami fontos lenne, hiszen a parlament nem maradhat ki egy ilyen fontos kérdésből, ahhoz ehhez viszont eh, ötletek, elképzelések kellenek, ahhoz viszont ösztönzés kell, úgyhogy eh, stimulusokra van szükség, úgyhogy Bározó úr ha eljön hozzánk, az a találkozó esetleg beindíthatja mi gondolkodásunkat. De igazából az a kérdésem, ha Gualtier úr esetleg ide tudna figyelni egy kicsit, az a kérdésem, hogy mielőtt azt kérnénk, hogy döntsünk a saját kezdeményezésű jelentéssel, mi lenne, ha tartanánk egy szabad megbeszélést a gazdasági irányítás intézményes aspektusaira, anélkül, hogy azonnal véleményt írnánk, vagy döntsenénk, hogy mi egymás közt egyeztessük, hogy milyen problémák merülhetnek fel ebben a témában. Én úgy gondolom, hogy ezt meg lehetne szervezni. Tessék! Biztos, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha szabadon itt a szakbizottságban megbeszélhetnénk ezt a témát. Hát más témáknál is ez már előfordult. Már csak azért is, mert ez hasznosan bizonyíthatná, hogy a parlament képes véleményt nyilvánítani, és nem feltétlenül szükséges, hogy Barroso vagy Farrampajor mondja meg, hogy mit csináljunk. De hogy le tudjuk zárni ezt a témát, szeretném hangsúlyozni, hogy én azt a kockázatot látom, hogy mi dolgozni fogunk, de a szerepünk végül is csak az lesz, hogy egy véleményt készítünk az ekonos jelentésről, ami intézményi kérdésekkel foglalkozik. Én nagyon-nagyon tisztelem az ECON szakbizottság munkáját, és biztos, hogy gazdasági szempontból érdemi véleményt fog készíteni, vagy érdemi jelentést fog készíteni. De úgy gondolom, hogy a tisztán intézményi kérdések az AFKO szakbizottság témájába tartoznak. Úgyhogy még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez a határozatlan késedelem ahhoz fog vezetni, ez a félelmem, hogy a decemberi tanács előtt lesz egy ECON jelentés, amely foglalkozni fog az intézményi kérdésekkel, és a mi szerepünk az lesz, hogy készítettünk egy véleményt, ami egyébként egy régi szöveg alapján készül, és közben az a szöveg az változott. Úgyhogy most jelenleg olyan ütemtervet kellene, hogy kövessünk, amit, ahol teljesen marginális a visszabizottságunknak a szerepe. Pedig igazából a mi életékességünkbe tartozna elsősorban ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy az eurónak a gyengülés, és általában az alkotmányügyi kérdések minden nap újra és újra megmutatják, és éppen ezért azt gondolom, hogy nem szabad tovább várnunk. Úgy gondolom Barózó úr kicsikét eh, eltúlozta itt a nyáron a javaslatoknak a felsorolását. Úgy gondolom, hogy mi intézményként, Európai Parlamentként úgy kell eljárunk, ahogy Gualtieri kolléga mondta, tehát egy saját kezdeményező jelentést kezdünk el kidolgozni, mert hogy szabadon választott képviselőként az a kötelezettségünk, hogy megmondjuk, mit gondolunk. Éppen ezért nem gondolom, hogy Romp és Barózó mögé kellene állnunk a sorban. Tehát úgy gondolom, hogy el kell, hogy indítsuk már most a munkát, és ez a bizottság, amelynek fontos szerepe van ebben a kérdésben, határozottan alá kell, hogy húzza, hogy milyen gondolataink vannak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és nem szabad, hogy az Ekon bizottság valamilyen jelentésében, egy függelékben, véleményként legyen lefűzve csak az álláspontunk. Túlságosan komoly kérdésről van szó ahhoz, hogy mi csak véleményt adjunk, úgyhogy indítsuk el a munkát, és járjunk el úgy, ahogy Gualtieri kolléga előttem javasolta. Honorable Scholz. Scholz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap ott volt, nem voltam ott a koordinátorkülésén nyilvánvalóan, de úgy gondolom, hogy az, amit most megvitatunk, az egy nagyon alapvető kérdés abból a szempontból, hogy az Európai Uniónak a jövőbeni fejlődését hogyan tudjuk demokratikus módon figyelemmel kísérni. Itt van ugye 27 tagállam, olyan helyzetben vannak, ahol a polgárok nagyon nagy kérdések kétségekkel és kétkedésekkel néznek az Európai Unió jövője irányába. Mi alkotmányi bizottságként tehát fel kell, hogy vegyük a kesztyűt, és kezdeményeznünk kell egy konstruktív hozzájárulást ehhez a vitához. Éppen ezért, ahogy Gualtieri kolléga is mondta, és mások is csatlakoztak hozzá, én is egy saját kezdeményezést támogatnék e bizottság részéről. Aktívvá kell válnunk ebben a kérdésben. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos aspektus, amely világossá teszi, hogy mi alkotmányügyi bizottságként talán alaposabban tudunk értekezni az Európai Unió intézményi hálójának a kihívásairól, az, az a, azokkal a kihívásokkal, amelyekkel az in, intézmények szembenéznek. És így akkor aztán két-három év múlva meg tudjuk mutatni, hogy az, amit a polgárok a mindennapokban megélnek, tehát hogy, hogy nem, nem tudnak részt venni a politikában, ez valójában nincsen így. Tehát saját, meg kell ragadnunk a kezdeményezést. Dáv képviselő úr két szót, utána le kell, hogy zárjuk a vitát, mert szavaznunk kell. Dáv képviselő úr. First of all, I think... Elnök úr, először is azt hiszem, hogy meg kell értenünk azt, hogy nincs veszély hogy a parlamentet félre söprik ebben az ügyben. A szerződés változásokat tartalmaz, ezek szükségesek, és ezek a változások most éppen a vitatárgyát képezik, erről van szó. Bizonyos változások egyfajta megállapodást, konvenciót tesznek szükségesé, és ahol a parlament a leginkább érintett, itt meg kell kezdeni ezt a folyamatot, amelynek az eredménye ez a megállapodás. Én a magam részéről ezt részesíteném előnyben. Nagyon óvatosan kell előre haladni konzultációk során és számos megfontolás figyelembevételével. Az az AVI, amit mi az Ekon bizottságnak adunk, az a vélemény. Ez nem erről szól, az annak nem is ez a feladata, az fontos vélemény a saját maga jogán, mert jelzéseket ad, különösen arra vonatkozóan, hogy a parlamentben az egyes testületek hogyan működnek, és ez és hogyan alakul az Európai Unió kohéziója. De a munkánk nagy része az abban áll, hogy egy megfelelő, elfogadható, demokratikus, gazdasági kormányzást alakítsunk ki, és ez azért lényegesen túlmutat ennek a véleménynek a terjedelmén, illetve hatáskörén, és ez már más hatáskörbe tartozik. Úgyhogy én a magam részéről arra szeretnék emlékeztetni, hogyha nekünk ebben a kérdésben a lehető legnagyobb mértékben konszenzusra kell törekednünk, tehát pártokon átnyúló megállapodásra van szükség az alkotmányügyi változásokat illetően, amelyeket elfogunk és el is kell fogadnunk. A hatos csomagról folytatott vita során egyértelműen világos volt, hogy a pártok közötti e, egyetértés nincs. És én nagyon üdvözölném, hogyha változna a hangulat a szocialistáknál. És hogyha ez megtörténik, akkor én a magam részéről sokkal nagyobb bizalommal leszek az iránt, hogy a bizottság megfelelően elő tudja készíteni a talajt a szubstanciális, ahhoz, hogy megfelelően lényegileg hozzá tudjon járulni ennek a megállapodásnak a létrejöttéhez. 20 percet is túlléptünk az időn, és szavaznunk kell, de Hefner úrnak nem mondhatok nemet, csak annyit kérhetek tőle, hogy röviden szóljon hozzá. Fúzi! Én azelőtt jelentkeztem, mielőtt még jelezte volna, hogy lekívánja zárni a vitát. Nos, röviden fogom a szót, ami számomra nem teljesen egyértelmű az az, hogy gyakorlatilag még itt a bizottságban nem is folyt le a vita, ugyanakkor már egyetértünk abban, hogy a vita nem csak egy olyan vita, amely gazdasági eszközökről, a pénzügyi piacra vonatkozó eszközökről szól, hanem egy olyan vita most már, amely az Európai Unió jövőjéről szól, annak a megfelelő intézményi és eljárási kialakításáról. Tehát erről vitatkoztunk, erről vitatkozunk még most, és én szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy rendkívül fontosnak tartom, hogy a parlament itt proaktívan, kezdeményezően lépjen fel, és ne csak mások javaslataira várjon. Tehát ezen a ponton talán tehát azokban a pontokban, és ezek talán kevesen vannak, ahol konszenzus képesek vagyunk, azokat írjuk föl, dokumentáljuk, tegyünk róluk, adjunk róluk áttekintést egy saját kezdeményezésű jelentésben. Andrew Duffnak az a félelme, hogy eh, a különböző eh, frakciók pozíciójából kiindul, vagy kétkednünk kell abban, hogy közös eredményt tudunk majd elérni. Nos, úgy gondolom, hogy én ezt a félelmet majd legfeljebb a végén fogalmaznám meg. Hogyha egy ilyen saját kezdeményező jelentést készítünk, akkor lehetőségünk van arra itt a szakbizottságban végre érdemben vitatkozni ezekről a kérdésekről, eh, és akkor már meglátjuk, milyen széles spektrumon szóródnak szét a álláspontok legfeljebb akkor aztán majd nem kap a jelentés támogatást, nem szavazunk róla, de hát itt aztán lehetőségünk van arra, hogy akár hosszasan vitatkozunk. De ha el se kezdjük, akár a jelentésnek a kiosztását, vagy itt a szakbizottságbeli vitát, akkor gyakorlatilag nem felelünk meg. Eláruljuk azt a mandátumot, amit a polgároktól kaptunk. prendo igen, megértem, hogy DAF képviselő csak akkor ért ezzel egyet, hogyha előzetesen mi azt mondjuk, hogy egyet értünk avval, amit ő majd ír. De hát ez nem igazán egy parlamenti jellegű eljárásnak tűnik a számomra elnök. Akkor azt mondanám, hogy térjünk még egyszer vissza, és a koordinátorok elé vigyük a témát, tehát ne tekintsük ezt lezártnak, bár tegnap már beszéltünk róla a koordinátorülésen, már csak azért is, mert van egy ilyen köztes javaslat, hogy egy szabad eszmecserét tartsunk, meg azért is, mert elős nyomás alá kerültünk, hogy újra vizsgáljuk meg a kérdést. Úgyhogy a következő koordinátori ülésen napirendre fogom venni a kérdést. Azt hiszem, ennél többet nem tehetünk. Most pedig szavazás. Először is Martin jelentés. Minden módosító indítvány megvan, meg is kezdhetjük a szavazást. Egyes cikk, szóbeli módosító indítvány DAF képviselő részéről. Aki támogatja, kérem emelje fel a kezét. Ellene tartózkodik, elfogadtuk szinte egyhangulag. Szavazzunk most pedig az A kompromisszumos módosító indítványról, az előadó készítette. Mellette kérem emeljék fel a kezüket ellene tartózkodik. Elfogadtuk egyhangulag. Egyes cikk. De ezt a módosítást már a megszavazott lefedi, úgyhogy nem szavazunk erről. Következik a B kompromisszumos módosító indítvány előadó részéről mellette, emeljük fel a kezünket. Ellene tartozkodik, nincs ellene senki, nem tartozkodik senki, úgyhogy elfogadtuk a B kompromisszumos módosító indítványt, és így ez lefedi lefed egy sort, illetve az ötös fedi le, úgyhogy most szavazunk a hatos módosító indítványról villanyféle mellette. Ellene elfogadtuk. 18 ellenében elfogadtunk. 7-es, Wieland. Kérem, emeljék fel a kezüket. Ellene. Elfogadtuk. 8-as Wieland féle módosító már benne volt az A kompromisszos módosító indítványban, úgyhogy erről nem szavazunk. 9-es módosító indítvány következik, még mindig villantféle, kérem emeljék fel a kezüket. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es villantféle le van fedve, a a benne van, úgyhogy a 11-es következik villantféle mellette. Ellene egy ellenszavazat tartózkodik, elfogadtuk. 12-es villantféle, de itt van egy szóbeli módosítás az előadó részéről, és az előadó szeretne is hozzászólni, tessék. Igen, elnézést az én hibám, de még mindig a Shell szerepel itt, és Villandiról egyeztettünk, hogy ez mély, tehát a mélyként kellene olvasni ezt, és nem shellként. szót kér? Nem? Szavazhatunk? Akkor szavazunk. Mellette kérem emeljék fel a kezüket. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. C. Kompromisszos módosító indítvány az előadó részéről. 9. első bekezdésére vonatkozik mellette. Kérem emeljék fel a kezüket. 9. Chi è contrario? Elena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 a 9, quindi non, non passa. Nem megy át, ugye jól számoltunk. Elutasítottuk. 13-as módosító indítvány, villantféle mellette, ellene. De előzővel azonos többség 10-8 ellenében elfogadtuk. Tizennégyesre szavazunk. el, Kamera C kompromisszumos módos idejítvány nem fogadtuk el. Emeljék fel a kezüket, kérem, amellette vannak. 14-es. ellene. Nem megy át 99 ellenében, elutasítva. 15-ös villantféle, aki mellette van, emelje fel a kezét. Ellene. 98 ellenében el lett fogadva. 16-os rengelféle mellette ellene tartózkodik elfogadva. 17-es Fox, ez csak egy nyelvi javaslat, azért szavazunk mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 18-as Fox-féle mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 19-es Fox-féle mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 20-as még mindig Fox mellette ellene tartózkodik, elutasítva az előadó kompromisszumos módosítója D betű alatt mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 21-es Foxféle mellette ellene tartózkodik elutasítva. E kompromisszumos módosítóindítvány, itt e, osztott szavazást kértek, de azt hiszem, hogy ezt visszavonták, úgyhogy egyben szavazunk. Mellette ellene, tart, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es Foxféle mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 23-as Foxféle mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 24-es Fox mellette ellene elutasítva. F kompromisszumos módosító indítvány a 16-os cikkel kapcsolatban az előadó készítette mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 25-ös Foxféle módosítanítvány mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 26-os villantféle mellette ellene tartózkodik elfogadva, 27-es villantféle mellette ellene tartózkodik elfogadva, G kompromisszumos módosító indítvány mellette ellene elfogadtuk. 28-as villantféle mellette ellene tartózkodik elfogadva. 29 villantféle mellette ellene tartózkodik elfogadva. 30-as villantféle, és itt van egy szóbeli módosítás is az előadó részéről mellette. Ellene tartozkodik elfogadva. H kompromisszumos módosítanítvány mellette. Ellene tartozkodik elfogadva. Egyes kompromisszumos módosító indítvány szóbeli módosítással az előadó részéről. Aki támogatja, kérem emelje fel a kezét ellene tartózkodik elfogadva. Kettes, Janaka, de ez benne volt az E kompromisszumos módosítóban, arról már szavaztunk, úgyhogy marad a hármas. Itt is az előadó részéről van egy szóbeli módosítás mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor végső szavazás az Európai Parlamenti Javaslatról. Mellette ellene egy tartózkodik. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, Mártin úrnak piuttosto importante. Egy nagyon fontos jelentés volt ez, úgyhogy tényleg gratulálok. Következő szavazás. Alla votazione su Jattemechi féle véleménytervezetről szavazunk. Európai Parlament Tanács Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló rendelet módosítása. Csak két módosító indítvány van itt. Az első csak nyelvi jellegű, akkor úgy gondolom, hogy ezt el kell, hogy fogadjuk szavazás nélkül. A másik módosító indítványt egyes szám alatt szavazzuk meg, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most szavazunk a teljes véleménytervezetről, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ezzel a szavazásokat befejeztük. Úgyhogy most úgy gondolom,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 Posso subito dare la parola? Már is át tudom adni a szót. Gurmai Zita elnök helyettesnek. Di parere. Aki bemutatja véleménytervezetét. A 2010 évi jelentés az uniós polgárságról, uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása témájában. A petíciós szakbizottság készít jelentést a témáról, és mi véleményt készítünk ehhez. Gurmai asszony, önél hmm, Thank you very much, uh, dear President, uh, dear colleagues. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, amikor a bizottság jelentését olvassuk az Európai Uniós státusz helyzetéről, akkor egy dolog világossá vált számomra, és ez nem lesz meglepetés. Az európai polgárok, az uniós polgárok nagyon sok kihívással szembesülnek, az uniós polgárság számára, számomra azt jelenti, hogy nemzetiségétől függetlenül minden uniós polgár ugyanazt a bánásmódot élvezheti a jogszolgáltatásban, ha ugyanolyan azonos helyzetbe kerül. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése erősítette az uniós polgárság státuszát. És ez egy plusz jog, sőt, ez azt a jogot jelenti, ami megvan az alapvető jogok kartájában, amely kötelező érvényűvé vált a Lisszaboni szerződéssel. És ez most már a primér jog része, és természetesen tovább fejlődik a másodlagos uniós jogban. Azonban még mindig van egy hézag, ami az alkalmazandó jogszabályokat illeti, és a valóságot, amivel az uniós polgárok a mindennapokban szembesülnek, különösen határon átnyúló helyzetekben. Papíron minden nagyon rendben van, csak hogy ezeket be is kell tartani, és meg is kell valósítani. A feladat nem könnyű, egyáltalán nem könnyű. Hogyan tudjuk lehetővé tenni körülbelül 500 millió uniós polgár számára a 27 tagállamban, hogy valóban megéljék, milyen jó hatásai vannak, milyen előnyei vannak az uniós polgárságnak a mindennapi életükben. Kedves kollégák, amikor a véleményt megfogalmaztam, tekintettel voltam a mi bizottságunk véleményére, kompetenciájára, és én egy két irányú megközelítést javasolok. Először is a polgároknak tudatában kell lenniük a saját jogaiknak. Ez egy nagyon alapvető követelmény. A választói jogot illetően több információra van szükségük, és szükségük van arra is, hogy úgy érezzék, hogy ö, ö, részt akarnak venni ebben. Nem tudjuk őket erre kényszeríteni. Ö, ez, a, ez a motiváció belülről kell, hogy jöjjön. És ö, ez érdeklődést válthat ki, és fordítva is így van. Az én javaslataim főleg ezt az irányt követik a véleményemben. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy tájékozódásra, tájékoztatásra van szükség, ez nagyon sok területet érint. Megfelelő, érthető információra, tájékoztatásra van szükség számos forrásból, az uniós intézményekre vonatkozóan, az intézményektől és a tagállamoktól nagyon sok esetben elemzésre, értelmezésre van szükség. És itt van nekünk politikai pártoknak, alapítványoknak, nem kormányzati szerveknek nagyon fontos szerepe, ezt a szerepet vállalni kell, persze ehhez megfelelő státuszra van szükség. A az kampányt is jelenthet, de ez ugye majd 2013-ban, amikor az uniós polgárság éve lesz akkor erre jó példa lesz. De hát nyilván a következő parlamenti választásokról is fel kell készülni. Tehát megfelelő információt kell biztosítani a polgárok számára, és biztosítani kell, hogy ők információt tudjanak szerezni. Olyan sok vívmány szerepel már a programokban, és ezeket sokkal jobban láthatóvá kell tenni a participációt, a részvételt illetően. Az uniós demokratikus jogok meghatározóak. Ez a participáció sok formában valósulhat meg. A legnyilvánvalóbb az a szavazás és a jelöltségvállalás adott esetben az európai parlamenti választásokon, és itt emlékeztetnék arra, hogy 42% megy el választani, tehát nem teljesítünk jól ezen a területen. És nagyon kevesen veszik maguknak a fáradtságot, hogy szavazzanak, amikor Európáról van szó, és ez így van minden tagállamban. Kedves Endró, nagyon örülök, hogy felvetetted ezt a nagyon érdekes kérdést az írásos, írósbeli kérdésedben az Unió emberjogi az emberi jogi konvencióhoz való csatlakozással kapcsolatban. A kettős szavazást is el kell kerülni, és ehhez megfelelő szimbólumokra is van szükség az európai parlamenti választások eredményeit is jó lenne, hogyha egyidejűleg tennék közzé az egész Európai Unióban. Akkor, amikor részvételről beszélünk, akkor biztos vagyok abban, hogy mindannyian azt várják tőlem, hogy említsem meg a Lisszaboni szerződésnek azt a rendelkezését, hogy kiterjeszti a jogot, mégpedig úgy, hogy azt jövő áprilistól alkalmazni kell. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez a kérdés felmerült, elvégeztük a munkánkat, és most a tagállamokon múlik, hogy megfelelően végrehajtsák azokat a gyakorlati lépéseket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy az uniós polgárok sokkal intenzívebben részt tudjanak vállalni az unió demokratikus életében. Használni, fel kell használni az időt arra is, hogy elősegítsük az új participatív demokratikus eszközök alkalmazását. Hát röviden ennyit szerettem volna elmondani, és természetesen nagy örömmel várom az ötleteiket és gondolataikat. Köszönöm szépen! Onorevole Le Grip. Le Grippen képviselő. Ha chiesto di parlare. Szót ugye? Merci, monsieur le... Köszönöm, elnök úr. Fontosnak tartom, hogy először is nagy-nagy köszönetet mondja a kolléga nőmnek, Gurmai Zitának, hiszen nagyon sok pozitívuma van ennek a jelentésnek, és nagyon is citizens friendly, vagyis állampolgár barát Európai Unió szintű ténylegesen jól készült szöveg, hiszen a jó kérdéseket veti fel, és jó válaszokat ad arra. Egyébként az Európai Polgársági Kezdeményezést is említjük, ugye, és úgy gondolom, hogy az előadó nagyon jó helyre tette ezt a témát. Szeretném Ellen Lamassurt is említeni, aki 2008-ban előadóként készített egy nagyon komplex jelentést az európai polgárok jogáról, és az a jelentés már akkor is elemezte ezt a nagyon komplex módon az összes akadályt, az összes funkcionális rendellenességet, diszfunkciót, az összes problémát a tekintetben, hogy az európai polgárok miért nem tudják megfelelően gyakorolni a jogaikat. És az a jelentés is nagyon előbe ment a témának Úgyhogy hosszú múltra tekint vissza a szakbizottsági tagjaink részéről ez a munka. El kell, hogy ismerjük, meg kell, hogy állapítsuk, és ezt az előadó is megteszi, hogy az európai polgárok még ma sem ért, érzik igazából úgy, hogy Európához és az európai építkezéshez tartoznának. Nincsenek ellene, nem sajnálják ezt, nem negatívak, nem mellette vannak, vagy nem mennek el mellette, inkább csak nézőként figyelik mindezt. A szakbizottság jelentésében illetve parlamenti képviselőként itt az Európai Parlament ezen szakbizottságában ezt el tudjuk mondani. Egyébként néhány hónappal ezelőtt mutatta be a bizottság az egységes piacra vonatkozó javaslatot, és Barnier biztos úrnak is konkrét javaslatai szerepeltek abban azért, hogy a belső piacban a bizalmat újra felkeltsük, és ezek a javaslatok is nagyon hasznosak. Ahogy az előadó is javasolja, én is szeretném hangsúlyozni a jogokat és a kötelezettségeket, mondja állampolgári szinten tisztázásra van itt szükség. Pontosabban kell, hogy értsék a polgárok, hogy milyen jogaik vannak, jobb kommunikációra van szükség, esetleg a Európai Uniós szimbólumok eszközével is, és osztom azt a véleményt, hogy egyrészt a választásoknál egy dátum legyen, és a nyilvánosságra hozásra vonatkozóan is legyen egy dátum. Ezzel talán lehetne erősíteni a polgársági érzést. És hangsúlyozom én is, hogy nagyon fontosak az európai pártoknak és alapítványoknak a szerepe, az AFKO szakbizottságban erre vonatkozóan már megszavaztunk egy jelentést. Továbbra is erőfeszítéseket kell tenni az európai politikai pártoknak és alapítványoknak nagyon fontos szerepe van ebben a témában, hogy megerősítsék a polgárságot, de a nemzeti pártoknak is fontos a szerepe, hiszen ők vannak közvetlen kapcsolatban a polgárokkal. Ezeknek a pártoknak is vállalniuk kell a saját felelősségét, és tudatosítaniuk kell, hogy az európai polgárság nagy részben az ő illetékisükbe tartozik, úgyhogy a képzés például az ő, a pártképviselők és a pártképviselők képzése is nagyon fontos, az Európai Uniós szintű és a polgárságra vonatkozó tudnivalók témájában. És amit az előadó bevett a európai polgári kezdeményezés témájában, ugye most már a tagállamoknál van a stafétabot, és hogy hangsúlyozza azt is, hogy a tagállamok szintjén most már konkrét cselekvésre van szükség azért, hogy az európai polgári kezdeményezés valójában működhessen, ahogy mindannyian mi ezt reméljük jövő év tavaszától. Az egyik ponttal kapcsolatban ami a véleménytervezetben szerepel, szeretnék egy konkrét véleményt kinyilvánítani, vagyis, hogy az összes Európai Uniós polgárnak legyen szavazati joga a régiós választáson, a tagállamban, vagy a jogalkotás szerinti területen. Egy, megmondom, hogy ez igazán nem tudom követni. Szerintem itt nagy óvatosságra van szükség, legalábbis nagyon oda kell figyelni az hiszen az egyes tagállamokban az alkotmányi jog eltér, és ezeknek a kérdéseknek a szervezése eltér. Úgy gondolom, hogy kicsit korai ez a javaslat, hogy a regionális szavazásokon, illetve az államokban az összes európai polgárnak szavazati jogot biztosítsunk. Szerintem azt lehetne mondani, hogy fokozzuk a választásokon való részvételt, ez már így is jelentős kihívás, és hogy növeljük azok polgárok részvételét is, akik külföldiként más tagállamban laknak. Tehát, hogy ők vegyenek jobban részt a helyi és a európai választásokon, és már ez is elég nagy feladat, még mielőtt tovább lépnénk, és még plusz jogot is biztosítanánk. Tehát itt egy picit nem értek egyet az előadóval. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy minden eszköz meg kell találni arra, hogy jobban tudjuk tájékoztatni a polgárokat a jogaikról. Minden intézményi lehetőséget mindenkinek vállalnia kell a megfelelő felelősséget ezen a területén, például új technológiákat is alkalmazni kell, portálokat, politikai pártokon keresztül, és maguk az európai képviselők is, sokszor ők nagyon aktívak, őnekik is megvan ebben a feladatuk és a felelősségük. Mindannyian ö, Fontosnak tartjuk a médiában, az Európai Parlament munkájának a kommunikációját, és sajnálatos módon ez jelenleg ugye nem megfelelően működik, tehát a, a polgárok nem igazán értik, hogy konkrétan milyen munkát végez napról napra az Európai Unió, illetve az Európai Parlament. Tehát fokozni kell azt is, hogy az érdeklődésük növeljen az európai témák iránt, és akkor így biztos, hogy tudjuk növelni is az európai érzést, azt, hogy ehhez a közösséghez tartozónak érezzék magukat az európai polgárok. Úgyhogy itt csak támogatni lehet az Európai Bizottságot, esetleg további eszközöket ki lehet még gondolni, ki lehet még találni, például a médiákon keresztül, médián keresztül az egyes tagállamokban. Egyébként most már a fiatalok, ugye Erasmus program, Leonardo, Leonardo program, nagyon sok európai szintű finanszírozás rendelkezésre áll már az új generáció számára, szakmai képzés, humanitárius projektek. Tehát igazából, hogy pontosan mit bocsát rendelkezésre az Európai Unió, és azt, hogy mennyire ismerik ezek a lehetőségeket, a között van egy kis hézag ebben a témában is esetleg lehetne előrelépni, esetleg ösztönözhetnénk a tagállamokat arra, hogy fejlesztenek ki egy európai polgári képzést, most nem arról van szó, hogy tagállami szintű propagandát végezenek, de esetleg végig lehetne gondolni ilyen polgári képzési modulokat, európai természetesen polgári modulokat, iskolai szinten, esetleg az iskolai öm, oktatási programba ezt be lehetne venni valamilyen módon. Persze odafigyelni arra, hogy ne essünk bele abba a csapdába, hogy hivatalos európai történelmet tanítsanak. Igazából a legfiatalabbakat, a jövőbeni európai polgárokat kellene itt megfogni, hiszen ilyen fajta európai polgári oktatás nagyon hasznos lehetne a legfiatalabbak számára. Köszönöm szépen még egyszer Gurmai asszonynak az elvégzett munkát, és úgy gondolom, hogy a módosító indítványokat majd ki fogjuk tudni dolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm Legrip asszony ezt a teljesen átfogó hozzászólást, és DAF képviselőkét szólt. Chairman, I'd like to... Köszönöm, elnök úr, köszönetet szeretnék mondani Gurmája asszonynak ezért a véleményért, és én azt gondolom, hogy elég hosszú, úgyhogy valamiféle korlátozásra szükség lenne ezzel kapcsolatban. És önök tudják nyilvánvalóan, hogy én nem vagyok igazi híve az uniós démosznak, sőt, inkább küzdök is a démosz elve ellen, és a négyes pontban van erről szó, és az én második jelentésem a választói reformról és megvitatásra kerül a bizottságban, és nagyon fontos, hogy az a konzisztens legyen ugye mindaz, amit mi a választásokról mondunk. Tehát ez a vélemény, és a között szükség van arra, hogy legyen egyfajta konzisztencia a választásra vonatkozóan. Például a 9-es pontban nem vagyok biztos abban, hogy az emberek nem választanak, hanem éppen ellenkezőleg a, a bizottságnak bátorítani kell az embereket arra, hogy menjenek el szavazni. És szangvinikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy most a kettős szavazással mit tudunk tenni, Hát ez a saját lelkiismeretük kérdése tulajdonképpen, de számunkra ez nem szignifikáns, nem jelentős probléma. És nehezen értem a hatos pontot, ahol arról van szó, az angol verzióban legalábbis, hogy nagyon kevesen jelentkeznek a szavazásra, legalábbis az arányokat illetően, és jó lenne, hogyha Gurmai asszony elmondaná, hogy amikor ezt leírta, mire gondolt. Ugyanis a polgároknak, ugye amikor a tagállami parlamenti választásokon vesznek részt, ugye, és ez is volt az én írásbeli kérdésem, annak is van helye, amikor arról beszélünk, hogy milyen a minősége az uniós polgárságnak. Ugye az emberek azt kérdezik, hogy mit is jelent mindez. És hogyha nem szavazhatnak a nemzeti parlamenti választáson, és annak ellenére, hogy ez a kérdés a szerződésen kívül áll, mégiscsak el kell ismerni, hogy az unió csatlakozása az emberi jogi nyilatkozathoz új megközelítéseket nyit meg, új hozzáállást tesz lehetővé az ilyen problémák kezelésével kapcsolatban. De azt gondolom, hogy Ettől függetlenül mm, ez egy nagyon mm, jó anyag, amit előterjesztett elénk az előadó, Hefner kollega. Igen, nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és nagyon köszönöm Gormai Zitának is ezt a véleményt, amelyet én a magam részéről alapjait illetően teljes mértékben támogatom, és azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdéseket fel is veti, és én is ezeket említeném, röviden fogom ezt megtenni, ugyanis nem sok hozzátenni valóban mindehez, de egy kérdést azért egy kicsit kihegyezve feltennék, ugyanis teljesen jogosan beszélt arról, hogy az egyik tagállamból a másik tagállamba költözött polgároknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy ott a regionális választásokon részt vegyenek. Na most, hogy ez legyen érvényes a tagállami, a nemzeti parlamenti választásokra is? Mert én alapvetően úgy gondolom, hogy az európai polgárság, az uniós polgárság esetében azért az nem működik, hogyha valaki átköltözik egy másik országba, átteszi a lakóhelyét, akkor ott hagyja, megőrzi a választójogát, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb meg kell állapodnunk abban, hogy egy bizonyos idő eltelte után, ha valaki annyit eltöltött egy országban, akkor kapja meg a lehetőséget, hogy ott válasszon. Ez konfliktusba kerülhet a tagállami joggal, de ezt a kérdést azt hiszem, hogy ennek kapcsán meg kell vitetni, nem feltétlenül ennek a véleménynek a kontextusában, de ez egy olyan kérdés, amelyet nagyon komolyan kell vennünk, ugyanis a választójog az gyakorlatilag a polgár egyetlen lehetősége, ahogy a politikai akaratképzésben valóban részt vegyen, és az a tény, hogy ilyen esetekben nem élhet teljes mértékben ezzel a jogával, ezt hosszú távon nem tartom fenntarthatónak. És összességében nem szabad szemet hunyni, nem szabad nem észrevenni, hogy milyen komoly előrelépések történtek. Jogosan mondja, hogy sok esetben nincs megfelelő tájékoztatás arról, hogy mi minden létezik már de akkor, amikor az uniós polgárságról beszélünk, akkor azért látni kell azt is véleményem szerint, hogy a polgárok észlelése alapján, a lakosság hangulatát szemlélve, azért az intézményekbe vetett bizalom folyamatosan csökken, és egyre inkább kevésbé hajlandók részt venni a, a, a folyamatokban. Úgyhogy legalábbis a, a pénzügyi kérdések és a pénzügyi nehézségek szabályozása kapcsán nehéz azt mondani, hogy mindez az emberek egyetértésével történik, amiről döntenek. Úgyhogy amit elértünk, azt tudatosítani kell, de látni kell mindig, hogy a demokrácia az Európai Unióban még csak a kezdetén van, a kezdetein áll, és nem a végén, és még nagyon sok lépésre van szükség. Egyet jogosan említett, az európai polgári kezdeményezés, és ezt viszont sikerre kell vinni. De ez még nem biztos, hogy ez igazi siker lesz. Ez attól is függ, hogy milyen lesz az infrastruktúrája ennek az új eszköznek. És itt bizony mindannyian egyet gondolunk, és közös a felelősségünk is, hogy gondoskodjunk arról, hogy ezzel a joggal a polgárok élhessenek, kezelni tudják ezt a jogot, és ő, sikere is, ő, sikeres is legyen a végén. Köszönöm. Grazie, Köszönöm, Hepner képviselő. Söfrin képviselő úrra is szó. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Int, um, let... Ich danke für die... Paragraph 6. Hadd hívjam Now... figyelmüket a hatos pontra, eh, ahol általában arról esik szó, hogy eh, csökken az arány. Ez igaz. De egy sokkal általánosabb keretben kellene ezt látni. Bizonyos vonatkozásban ez mindenre vonatkozik és mi az a magyarázat, ami, ami specifikusan erre vonatkozik. Ugye nagyon sok új politikai szereplő van, megfelelő hatáskörrel gondoljunk a civil társadalomra, és hát a gazdasági szereplőkre is, ugye a globalizáció, és ezen keresztül sincs, itt sincs politikai ellenőrzés, tehát, és ezt talán hangsúlyozni kéne, hogy minden jogszabály alkotás hasonló problémákba ütközik, és ezt szem előtt kell tartani akkor, amikor a polgárokat azért kritizáljuk, hogy nem vesznek részt kellő arányban az európai választásokon. De nézzük meg, hogy hányan mennek el szavazni más ügyekben Először is ezt akartam hangsúlyozni. A második pont az a tízes ponttal kapcsolatos. Nem igazán világos számomra az, hogy ez mit is jelent? Pontosan ugye a regionális választások, amikor az adott régió jogalkotói minőséggel van felruházva, most akkor ez mi? Ez a önkormányzat, helyi kormányzás, szóval itt ezt valahogy jobban pontosítani kellene véleményem szerint. A harmadik pont, amelyre hivatkoznék, az a hetes és a 11-es kérdés, a szimbolika teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a szimbólumok minden politikai rendszerben meghatározó jelentőségűek, és akik ezt nem látják be vagy tagadják, azok nagyon komoly hiányosságokkal küzdenek a politikai munkát illetően. Európát illetően azonban vannak szimbólumok, nem igazán ágyazódtak még be, vagy integrálódtak teljesen a polgárok tudatába, és így a polgárok nem igazán ismerik fel egyiket másikat. És hát látni kell a politikai realitást. A tagállamok ö, számára más a prioritás. És ez a politikai valóság nagyon jelentős hatalmat át kellett adni Európának, ezt mindannyian tudjuk, de továbbra is ott marad sok minden a tagállamokban, és ez egy nagyon nehéz kérdés, és ezt is meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk ő, nagy alapossággal. Ezen a területen én teljes mértékben megértem, hogy ezt nagyon nehéz módosító formájában megfogalmazni, de vannak komoly nehézségek arra vonatkozósan, ugye 98 százaléka a polgároknak, egy ilyen kettős politikai identitással küzd. Tehát egyrészt ugye e, e, uniós polgárok, meg polgárai a saját tagállamaiknak. Na most ezt meg kell nézni, lehet, hogy egy saját kezdeményezésű jelentésre van szükség, nem tudom, hogy hogyan lehet tudatosítani az emberekben, hogy igen, te ö, ö, mind a két esetben ö, polgár vagy, és mit jelent ez, például akkor, amikor az ír referendumról folyik a vita, az emberek ugye nem fogják fel, hogy ez kettő, kettős polgárság, legalábbis 98% esetében. És akkor a politikai osztály is megosztott. Van az otthoni politikai osztály, meg vagyunk mi és a kettőnek azt gondolom, hogy egy sokkal aktívabb szerepet kellene játszani abban, hogy ezt a szakadékot áthidalják. Ez a mi felelősségünk És, és ebben a vonatkozásban a kormányközi elv az nem segít. Ugye a kormányköziség az a helyi politikát ö, erősíti, a tagállami politikán van a fókusz. Ez egy ilyen ö, zírószám játék. És amikor az érintettekről beszél, a stakeholderekről, hogy ugye minden stakeholder, stb. Hát azt hiszem, hogy ez nagyon fontos megjegyzés, hogy az Európai Unió önmagában is egy érdekelt fél a tagállamok helyi belső politikájában, és ez egy nagyon komoly ellenállásba ütközik. és nem csak az euroszkeptikusok esetében, hanem ezt, ezt a kettősségét látják, holott van kapcsolat a, a között, hogy mi az, amit a tagállam csinál, az hatással van az EU-ra, és fordítva is. Nem feltétlenül jogi vonatkozásban, de politikailag mindenképpen. És az a gondolat, hogy az Európai Unió intézmények azok érintettek a helyi politikában, hát addig, hogy ezt belássák, addig még hosszú utat kell megtennünk, de az uniós intézmények, és én erre nagyon régóta gondolok, hogy nagyon könnyen, ne, lehet, hogy nem könnyen, de mindenképpen sokkal jobban jelen lehetnének a tagállamokban, amikor azt kell megvizsgálni, hogy hogyan valósul meg az uniós jogszabályok tömege. Nagyon változnak ezek tagállamonként, hogy milyen mértékben tudják átültetni a gyakorlatban, megvalósítani az uniós jogot és ez sok esetben elvonja az unió legitimációját, hogyha ez nem történik meg, ez a jogalkalmazás. Hang Magyarországon vannak ilyen tapasztalatok, és egészen biztos, hogy önnek is a saját területén. És még egy kérdés, az európai Démosz, DAF kollega vetette fel. Hát én attól nem riadok meg annyira, messze vagyunk még tőle, de ez egy kulturális démosz. Ha megnézzük ma Európát, akkor azért valami hasonlóság van a kulturális gyakorlatban. E, és ez a kulturális identitás, hogy az emberek ugyanazt csinálják ugyanúgy, ennek nincs politikai konzekvenciája, ezt politikailag nem éljük meg, ez nem jelenik meg a politikai tudatban. Tehát a valósággal kell szembesülnünk, amikor európai démoszról beszélünk, még esetleg nem érett meg a helyzet, hogy ezt tegyük. Másrészt azonban ott van az európai tudat a kultúra területén, és bizonyos, hogy mindannyian nézik az Euró szong versenyt, dalversenyt. Már ez is ennek egy eleme. Grazie. Köszönöm válasz. Nincs további hozzászólás. Gurmai asszony, szeretne reagálni? Thank you very much. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy ilyen sok kolléga kért szót. Megjegyzésekkel éltek, és nagyon pozitívan járultak hozzá a témához. Természetesen nem akarom megnyitni a Pandora szelencéjét, de az biztos, hogy vitára van szükség, a szakbizottságban. Úgyhogy tényleg nagy köszönet a megjegyzésekért. Az összes téma, amit említettek, nagyon is pertinens volt, idevaló. Úgy gondolom, hogy módosító indítványt nagyon jól meg fognak tudni fogalmazni, bár nem túl könnyű ezeknek az elkészítése ebben az esetben, de a Söflin kollégám is pontosította ezt, hogy nem könnyű, nem volt könnyű a jelenlegi szöveget sem összeállítani. Nagyon sok időt töltöttünk ezzel, de biztos vagyok abban is, hogy az összes megjegyzést, amit, amivel éltek, az csak gazdagítani fogja a jelentést, és végül is az Európai Parlament pozícióját a témában. Azt tisztázni kívánom azért mindenkinek a számára, hogy ez lesz a mi állásfoglalásunk. Különböző a kulturális hátterünk, természetes, hogy másképp közelítjük meg például a regionális választások kérdését, és tudom, megértem, hogy ezt újra kell gondolni. Szeretnék köszönetet mondani Konstansnak, említette a következő generációt. Azt szoktam mondani, hogy ha nem foglalkozunk a jövőbeli, jövő generációval, akkor mi fog itt történni? Már csak azért is, mert nagyon magas a munkanélküliség, most a 20 milliós munkanélküli is körből 5 millió fiatal, úgyhogy mindenképpen oda kell erre figyelni. Az iskolákkal kapcsolatban meg vagyok arról győződve, hogy az iskolák többet tehetnek az európai identitás érdekében. Érezniük kell, hogy részeseik az európai folyamatnak. Aztán milyen fajta az identitásunk, nemzeti vagy európai? A kormányok és vezető személyiségek is segíthetnek ebben a témában, hogyha két fejről, két különböző fejről beszélnek, és ha azt mondják, hogy na most európaiként beszélek, most pedig nemzeti állampolgárként beszélek, hát az nagyon nehezé, nehezé teszi a polgárok helyzetét. Már akár itt a parlamentben is ez problémás, hiszen otthon, akik panaszkodnak Brüssz, Brüsszel miatt, sokszor a döntéshozatalnak a részesei, Úgyhogy néha ez tényleg problémás, hogy melyik kalapját veszi föl az ember az egyes helyzetekben. Úgyhogy itt is úgy gondolom, hogy felelősségünk van, és felelőssége van a vezetőknek. Egyetértek avval is, a szavazati jogra vonatkozó megjegyzéssel, igen, végig kell gondolni hosszú távon ezt a témát mindannyian úgy gondoljuk, hogy az európai polgári kezdeményezés az egy szuper eszköz. Amikor a jelentést készítettük, akkor viszont úgy láttuk, hogy ez még ugye nem működik, és nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a, az eredménye. Találkoztam egy kommunikációs csapattal a parlament és a bizottság részéről, és akkor ők azt kérdezték, hogy na mi lesz, ha a tagállamok nem állnak készen ez nekem nem probléma, de az európai polgárok frusztrációját fokozhatja. Ezért javaslom, hogy egyértelműen kérjük fel a elnökségét, hogy ellenőrizze, hogy mi a helyzet az európai polgári kezdeményezés témájában. Európai demos, persze különböző a megközelítésünk e tekintetben, de hát az európai identitás témájában majd esetleg újra kell fogalmazni azt a mondatot. Aztán nézem, hogy mi volt még, igen. A szavazás természetesen más a hozzáállás nemzeti és európai választások szintjén. Vannak olyan tagállamok, ahol kötelező a szavazás, úgyhogy kérdés az is, hogy ezt a példát kövessük-e vagy sem. Minden esetre az e-, európai polgároknak azt kell érezniük, hogy értük cselekszünk, és a pénzügyi és a gazdasági szociális válság miatt talán nem ez a legérdekesebb téma számukra, hogy a mi ö, témáinkat kövessék. Minden esetre meg vagyok arról győződve, hogy az európai polgárság, a jogok fontos szerepet játszanak a polgárok bevonása tekintetében akkor kérem, és remélem, hogy jó módosító indítványokat fognak benyújtani. Aztán a méret tekintetében Endro, azt tettem, amit tehettem. Az Európai Polgári Kezdeményezéssel kapcsolatos jelentés készítése során meg tanultam, hogy muszáj mindennel foglalkozni. Hát nézzük meg, hogy esetleg mit lehet kivágni. Szívesen egyeztetek önnel a tekintetben, hogy melyik az a része a jelentésnek, amelyik nem szükséges, és amelyek, amelyet el tudunk tekinteni. Mm, köszönet minden kollégának, várom a módosító indítványokat. Még annyit mondanék, hogy komolyan vettük a munkát, el kellett döntenem, hogy angolul legyen -e csak meg, és legyen több időnk végül is úgy döntöttünk, hogy legyen meg minden nyelven, úgyhogy szeretnék összetett mondani a csapatnak és a titkárságnak, hogy ezt sikerült megoldanunk, úgyhogy mindenki a saját anyanyelvén meg tudta kapni. Ez is azt bizonyítja, hogy tiszteletben kell tartanunk egymást, úgyhogy így mindenki a saját anyanyelvén olvashatta a szöveget, és így is szólhatott hozzá. Remélem, hogy jó lesz a vélemény és figyelembe tudom majd venni a fantasztikus csapatnak a támogatását. Köszönöm elnök úr, és köszönet kollégák. Rendben, köszönöm. A petíciós szakbizottság, a, akiknek a számára a véleményt készítjük, november 22-én fog szavazni, ezért a módosító indítványok benyújtásának a határideje október 27-e dél legyen. Nincs ellenvetés nincs ellenvetés, akkor ezt meg is állapítottuk. Következő napi rendi pont, mit jelentés, Európai Unió Bírósága alapokmányának módosításáról szóló Európai Parlament és Tanácsi Rendeletre irányuló javaslat. Kicsit késve indult az eljárás, mert a Júri szakbizottság, amely az illetékes szakbizottság a kérdés tekintetében meg akarta várni az Európai Bizottság véleményét. Már is átadom a szót az előadónak, Messerschmitt úrnak, kérem, hogy ismertesse a véleményét. Uh, thank you, Chair. Uh, Köszönöm, elnök úr. Igen, megerősítem, amit mondott. Vártuk uh, a bizottsági véleményt. Most már ez megvan, úgyhogy be lehet venni a megfelelő jelentésbe, valamint a, az AFKO véleménybe is. A háttér ehhez a kezdeményezéshez, hogy a bíróság részéről javaslatok merültek fel, hogy a struktúrájukat át kéne szervezni, hiszen jelentősen növekedett a munkateher az elmúlt tíz évben. 2000-től 2010-ig. Az esetek száma 65%-kal növekedett, ez párhuzamos azzal, amit más nemzetközi bíróságoknál is látunk, például Strasbourgban, az Emberi Jogi Bíróságnál is hasonló módon növekedett a munkateher. Strasbourgban is intézményi változásokhoz vezetett ez a 41-es cikk alapján. Az Luxemburgi Európai Bíróság esetében a bírók konkrét javaslatokkal éltek, hogy hogyan lehet javítani a bírósági munka hatékonyságát, és hogy azt is, hogy a függésben lévő esetek ne késedelmeskedjenek. Ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy az európai jogi konvencióban és a kartában is vannak bizonyos előírások, hogy milyen határidőket kell tiszteletben tartani, hogyan kell kezelni az ügyeket, tehát megfelelő határidőn belül kell ezeket intézni. Akkor röviden a szakbizottság tagjaival ismertetném a négy konkrét javaslatot. A szakbizottsági véleményre vonatkoznak tehát ezek. Első, a bíróság azt javasolja, hogy állítsanak fel egy bírósági elnök helyettesi irodát, és az elnök helyettesek munkáját akarják módosítani a bíróságon belül, vagyis a felelősség kérdés. Az elnöki felelősség, mivel növekedett a munkateher, ezért a felelősséget, elnöki felelősség egy részét jobban vagy szorosabban követnék a helyettesek, vagyis szorosabban működnének együtt az elnökkel. Ez korrekt változtatásnak tűnik számomra, úgyhogy azt javasoltam, hogy ezt támogassuk. A második javaslat a bírósági alapok, irat, alapokmány tekintetében a kamarára vonatkozik. Ma a nagy kamara 13 bíróból áll, és a bíróság azt javasolja, hogy ezt 15-re emeljük, vagy emeljék, ez is kapcsolódik a több munkához. Ez is teljesen jogosnak tűnik, és támogatni tudom ezt is. Egy kicsit uh, javaslat, hogy megnyitnák a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy ideiglenes bírók is dolgoznának, mint köztisztviselők. Hát néhány olyan bíró, aki már ilyen módon belépett, ezt egy listára föl kéne venni, és a mm, bírók például, hogyha több mint három hónapig orvosi jogból távol vannak, akkor ideiglenesen ezek a bírók helyettesíthetnék őket. Ez problémás lehet két okból is. Először is ezek a bírók a tényleges bírói munkában vennének részt, viszont kevésbé az administratív jellegű munkában, amit a normál bírók ugye végeznek az esetekkel kapcsolatban. A második, hogy ez ahhoz vezethet, hogy lenne egy ilyen másodosztályú bírói kör, itt a bíróságon. És ez semmiképpen sem lehet a bíróság érdeke, hogy a belső egyensúly a virág között megbomoljon, és ez problémát okozhat akkor is, amikor az ítéletekről beszélünk, hogy az egyes felek hogyan fogadják az ítéletet a bíróságtól, attól függően jól vagy rosszul, hogy esetleg milyen bíró állt a tanács élén, a rendes bíró, vagy esetleg egy ideiglenes tehát az ítéletnek ugye, az értéke ugyanolyannak kell lennie teljesen függetlenül attól, hogy milyen bíró felügyeletével született, és ez mindenképpen problémát jelent. És éppen ezért kérem önöket, a bizottság tagjait, hogy mondják el a véleményüket ezzel kapcsolatban. Nekem megvan a magam kételjem, és éppen ezért én ezt a javaslatot teszem, hogy szükség lenne hallani az önök a bizottság tagjainak a véleményét, megközelítését. A negyedik és egyben utolsó fő javaslatom, módosító javaslatom az általános ugye, bíróságot illetően, amikor itt arról van szó, hogy a jelenlegi 27-ről növeljék meg a bírók számát 39-re. Alternatívaként az lenne a javaslat, hogy legyen több szakosított bíróság. Ugye jelenleg egy van az állami szolgálatra, a közszolgálatra vonatkozóan, de a lehetőség nem áll fenn, hogy a bírók számát növeljék, és egy javaslat a munkaterhelés jobb kezelésére, hogy a szellemi tulajdon területével egy új törvényszék foglalkozzon. Ezek a javaslatok Azért születtek, hogy növeljen a, a hatékonyság, a rugalmassága az Európai Bíróságnak, és hogyha megnézik a két alternatívát, hogy vagy a bírák számát növeljük általánosságban, vagy pedig több specializált, szakosodott alvíróságokat hozunk létre, akkor véleményem szerint egyértelmű, hogy a legjobb megoldás a hatékonyság növelése és a rugalmasság biztosítása érdekében, különösen a, az esetek növekvő számára tekintettel az lenne fontos, hogy ne hozzunk létre számos új törvényszéket, amelyek bizonyos területekre szakosodnak. Tehát én azt javaslom, hallottuk a bizottság, az Európai Bizottság véleményét, Commission opinion that is now attached also to the file. Végül pedig én úgy gondolom, hogy az első javaslattal kapcsolatban, hogy legyen egy alelnöki poszt, a bizottság véleménye hasonló ahhoz, mint amit én fogalmaztam meg a mi bizottságunk véleményében. A a nagy mm, testületben 15-re növeljük a bírák számát. Remélem, hogy a bizottság egyetért velem. Ez egy megfelelő mód lenne arra, hogy megbírkozzunk az egyre nagyobb munka mennyiséggel. Az ideiglenes vagy a helyettesítő bírákat illetően ez tükröződik, hogy mit gondolunk a véleményünkben, de én nem gondolom, hogy az Európai Bizottság foglalkozik azokkal az aggodalmakkal, amelyeket mi vetettünk fel, hogy lesznek ugye ilyen helyettesítő vagy másodrangú bírák, és ezt mindenképpen kezelni kell valamilyen módon, nem csak azért, mert ez a belső munka megosztást is érinti a bíróságon, hanem hogy a felek nek ugye el kell fogadniuk a, a bíróság ítéletét, és ha esetleg a, az a bíró, aki az ő ügyükkel foglalkozott, csak helyettesítő bíró volt, akkor ez az elfogadás nem biztosított annyira. A negyedik kérdés, hogy most akkor 12 taggal növeljük a számát a bíróságnak, vagy pedig hozzunk létre több ö, törvényszéket. Úgy tűnik, hogy a bizottság hangsúlyozza, hogy cselekedni kell sürgősen, és inkább azt mondja, hogy nőjön a bírák száma. És én is ezt szorgalmazom a véleménytervezetben. Tehát ezek azok a kérdések, amelyek teljes mértékben összhangban állnak azzal a javaslattal, amit maga a bíróság is kidolgozott. És én még egy ötödik kérdést is felvetnék, mert ennek is nagyon komoly szerepe van. Jelenleg mindannyian a nyitottságot, a transzparenciát szorgalmazzuk, és ez a intézményekre is kell, hogy vonatkozzon. Az Emberi Jogi Bíróságon láttuk, hogy egy testület amely követi ezt, a, ezt az elvet, és ott van a külön vélemény, és azt gondolom, hogy nálunk is eljött az ideje, hogy legyen egy ilyen intézmény is, hogy az Európai Bíróság is ő, ismerje a külön véleményt. Tehát meg kell adni a kisebbségben lévő bíráknak, hogy adott esetben elmondják a külön véleményüket, és ez meg is felel a Lisszaboni szerződés alapvető értékeinek, és hogyha más nem, de legalább egy könnyebb megértést biztosít. Hogyha ez lehetőséget ad a bírák többségének, hogy világosan lássák a körülményeket, és esetleg a külön véleményekben szereplő agályokat is figyelembe tudják venni. Ez persze önkéntes alapon történne, úgy, ahogyan az Emberjogi Bíróságon, és nincs oka annak, hogy az Európai Bíróság miért ne legyen ugyanolyan nyitott és ugyanolyan átlátható a polgárok számára, mint a Strasburgi Emberi Jogi bíróság. Úgyhogy így kérem, hogy kezdjük meg a vitát. Tehát ugye a bíró dönt arról, hogy elmondja-e a külön véleményét a határozattal kapcsolatban, hogy ez azért fontos, hogy lát, megmutassuk, hogy ugyanolyan nyitottak vagyunk ugyanolyan nyitottak, ahogy ezt elvárjuk a politikusoktól és a közszolgálattól egyaránt. Mint tudják, sokszor eljutattam önökhöz e-mailen a javaslataimat, köszönöm azoknak, akik erre reagáltak, és nyíltan beszélnek ezekről a kérdésekről, örömmel várom a véleményt, különösen a külön véleményt illetően és aki válaszolt, azt írta, hogy ez politikai kérdés is, tehát most még korai ezzel foglalkozni, de azt szeretném, és remélem, hogy mindannyian elmondják a véleményüket. Itt van a tervezetem, és örömmel várom a javaslataikat. Köszönöm. Bene, grazie. Köszönöm, Messerschmidt képviselő úr. Gualtieri Duff eh, és Hefner képviselők kértek szót, aztán biztos reagálni is fog rá, illetve én is szeretnék majd hozzászólni. Gualtieri képviselő, öné a szó. Grazie. Jó. Köszönöm. Elnök úr, szeretnék köszöntet mondani az előadónak a munkájáért meg azért is, hogy jól fogadta a szerződés szellemét. Együttdöntési eljárás ilyen reformoknál nem korlátozza a parlament cselekvési terét, vagyis a parlament a bírósági javaslatokat nem csak kommentálhatja, hanem saját javaslattal is érhet ilyen esetben. Úgyhogy nagyra értékeltem ezt. Aztán majd belemegyek az érdemi kérdésekbe is, de Nagyra értékeltem, hogy az előadó nem csak azt döntötte el, hogy támogatja, elveti vagy módosítani kívánja a bírósági javaslatokat, hanem saját javaslattal, vagyis végső soron parlamenti javaslatokkal is előállt. Most sorban rátérve az egyes témákra, én is osztom azt, hogy az első két javaslat, vagyis az elnök helyettes fel, és elnökhelyettesi feladat, illetve a 15-re emelése a Grand Chambernek, a nagy tanácsnak, ezekkel egyet tudok érteni, úgyhogy nem is beszélek róla hosszasabban. Viszont néhány témában, sőt mind a két további javaslat esetében azért vannak fenntartásaim. Az egyik az ideiglenes bírók, helyettesítő bíróknak az intézménye. Én a, osztom a előadó véleményét. Én is úgy gondolom, hogy először is nem szabad elfelejteni, hogy az Európai Bíróságot nem igazán lehet párhuzamba hozni, és annak a szerveit párhuzamba hozni, például az Európai Emberi Jogi Bírósággal. Ezek eltérő intézmények. Itt nem nemzetközi egyezményről van szó, hanem egy jogrendszerről, európai jogrendszerről. Úgyhogy azok az analógiák, amelyek itt a javaslatokban szerepelnek, ezek szerintem nem ide valók. Viszont azzal egyetértek, hogy a bírók statutumában különbség állhat föl, hiszen bírósági bírókról van szó, olyan intézményi bírókról, amelyek, amely intézményeknek ugye a saját jogrendszer áll mögötte, Európai Uniós jogrendszer áll mögötte, úgyhogy a bírók esetében mindenkinek ugyanaz kellene, hogy legyen a statutuma. Úgyhogy egyetértek itt az előadóval. Aztán a bírók számának az emelése 27-ről 39-re, azt elfogadom és aláírom, hogy jelentősen növelt a munkaterhelése a bíróságnak. De ha jól megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ez a plusz munka igazából specifikus témára korlátozódik, méghozzá a szabadalmak témájára. És ezen esetekben igazából nem a bírósági bírók számát kellene növelni, hanem lehetne másképp is reagálni. Például a meglévő lehetőség használatával is, vagyis szakbíróságok használatával, vagy pedig más funkció kihasználásával a szakbíróságok, meglévő szakbíróságok munkájának és a hatóság, hatáskörének a kibővítésével. Egyébként azt is hangsúlyozni kívánom, nemrég említettük ezt, hogy Horvátország közelgő EU-s csatlakozásával eleve növekedni fog a bírók száma, és nem egyel, hanem kettővel, hiszen 28 tagállamban lesz a EU-nak, ugye ez páros szám, úgyhogy mindenképpen plusz egy tagra szükség lesz. Persze a kettő az nem ugyanannyi, mint a 12, de azért ezt is figyelembe kell venni, hogy mindenképpen lesz növekedés. Aztán itt a sorok között, amit lehet olvasni, egy újabb, hogy a, igazából a bíróság szeretné megtartani a másodfokú szerepét, de hogyha egységességet kívánunk elvárni a bíróságtól, akkor az lehet, hogy megoldaná ezt a problémát. Ennyit szerettem volna mondani a bírósági javaslatokra vonatkozóan. Ami pedig az előadó javaslatait illeti a kisebbségi véleményeknél, hangsúlyozom, hogy ezt értékelem, legitimnek, jogosnak tartom, ahogy mondja az előadó, bizonyos bíróságoknál létezik ez a gyakorlat. De én személy szerint nem vagyok túlságosan lelkes, mert nekem jobban tetszik egy olyan bírósági modell, ahol el lehet kerülni a túlzott politizálását a vitának és a munkamódszernek, az ítéleteknek, mert ezeknek ugye elkerülhetetlenül következménye van a gyakorlatra. Persze itt is megvannak a megfelelő indokok, amiket az előadó felsorol, vélemények készítése és közéadása, kisebbségi vélemények közéadása témájában, úgyhogy annak ellenére, hogy értékelem azt a szellemet, amelyben az előadó fogadja ezt a javaslatot, és készíti, vagy benyújtott ezt a javaslatot, nekem azért vannak fenntartásaim. Végül ezt az alkalmat meg kell ragadni arra, hogy parlamentként együtt döntési folyamat során a teljes bírósági témákkal kapcsolatban kifejtsük a véleményünket. A európai jog, büntető jogi dimenziójára gondolok, ez növekszik, főleg az Európai Ügyészség témáiban, meg azért is, mert egyre több határon átnyúló kérdés van. Erre a bíróság még nem igazán reagált. Úgyhogy ezen a témán is elkezdhetnénk gondolkodni, és megkezdhetnénk a vitát erről a témáról. DAF képviselő úr. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és mint kollega, ő nagyon jó munkát végzett. Azt hiszem, hogy látnunk kell, hogy az Európai Bíróság munkája hatalmas mértékben nő. Ugye megjelennek a szellemi tulajdonjogok egyrészt, másrészt meg folyamatosan gazdagodik a közösségi jog a bel- és igazságügy területén, ahogyan ezt el is mondta a Gautieri kollega. És hát küszöbön áll az is, hogy az Európai Unió tagja lesz az alapjogi kartának, tehát az alapjogi esetek is meg fognak jelenni Luxemburgban. Biztosaknak kell lennünk abban, hogy egy megfelelő áramvonalasított, modernizált bíróság végzi ezt a munkát, amely megfelelő ő gyakorlati tapasztalattal is rendelkezik. És hát semmiképpen sem szabad a parlamentnek visszautasítani a bíróság javaslatait, különösen, hogy a bizottság is támogatja eh, ezeket úgy, ahogy vannak nagy részt. Persze vannak ennek költségvetési vonzatai is, de a, a korpusz juris, ugye az Európai Unió jog mennyisége, joga, az érvényesül, aznak érvényesülnie kell. A helyettesítő bírókat, bírákat illetően Értem azt az aggodalmat, hogy azért, mert csak helyettesítők, lehet, hogy egyben alsóbrendűnek is tekintik őket. De hát, ha az ember egy ítéletet, egy határozatot kap a bíróságtól, akkor mindenképpen lesz véleménye a bíróról. Ez így van minden bíróságon. És mivel ezek a helyettesítő bírák a bíróság korábbi tagjai közül kerülnének ki, azt hiszem, hogy ez megfelelő biztosíték lenne arra, hogy megfelelő értékűek. A a kinevezéssel kapcsolatban a plusz bírókat illetően. Ez egy rendkívül bonyolult kérdés, ugye a bizottság, az Európai Bizottság két opciót javasolt, és az én ösztönöm a másodikat szorgalmazza a bizottsági javaslatok közül a 49 pontban van ez a véleményben, és látom, hogy szükség van a szakosodásra, és olyan kinevezési gyakorlatra lenne szükség, amely lehetővé teszi, hogy a különös szakmai tudással, kvalifikációval, tapasztalattal rendelkező bírák ö kerüljenek a bíróságra, és a másik korlátozás az lehet, hogy egy tagállamból két bírónál több nem dolgozhat a bíróságon. Ez észszerű, és a bizottság javaslata ugye a rotáció, és ez megvalósítható, és ezzel egyet is érthetünk a saját véleményünkben. Érdekes kérdés ez a külön vélemény. Luxemburgi rendszerben, ahol egyfajta dialektika érvényesül, a főügyész és a bíró között, a bíróság ítélete között. És ez egy, egy nyilvános vita, illetve párbeszéd. Ugye a transzparenciát szorgalmazzuk a vitában. és ennek a lényege az, hogy a végén egy konszenzus alakuljon ki. És azt hiszem, hogy a külön vélemény csak megzavarná ezt a nyugalmat. Ezt a, ezt a komolyságot, méltóságot, ami eddig jellemezte a luxemburgi bíróságot. Ez érdekes, de az egyensúly kedvéért azt hiszem, hogy ettől el kellene tekintenünk. Ultimo intervento richiesto, no, no, non è l'ultimo. Hefner úr kért még szót, és utána még egy hozzászólás lesz. Hefner képviselője a szó. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Messerschmidt úrnak köszönetet szeretnék mondani a jó minőségű előterjesztésért. Megkísérlem rövidre fogni a szót, és nem akarok túl hosszan állást foglalni, hiszen még lesz arra lehetőségünk, hogy ezt még cseréljünk először is. Szeretném kifejezni, hogy támogatom azt a javaslatot, amelyet ön is támogat, nevezetesen, hogy alelnöki tisztség megalapítására kerüljön sor, és a nagy tanácsnak a létszámát is növeljék 15-re. Ez vitán felül áll. Ami a bírói különvélemény kérdését illeti, itt az önálláspontját támogatom, jó javaslatnak tartom eh, amit Roberto Gualtier is mondott, hogy értelme lenne a parlamentnek azt a jogát használni, hogy itt konstruktív javaslatokkal állunk elő, alakítjuk a folyamatot, és ezt fontos javaslatról van szó. Nem arról van szó, hogy itt a ítélkezésnek a koherenciáját ez csorbítaná. Nyilván megfelelően egyértelmű ítéletek vannak, amelyek jogerőre lépnek, és aztán érvényesek. Nem erről van szó, itt ön a transzparencia, az átláthatóságról beszélt. Nagyon sokszor előfordult, hogy a legfelsőbb bíróságoknak a döntése jelentős mértékben befolyásolta a későbbi, eh, későbbi jogalkotási folyamatot, vagy ítélkezési folyamatot, hogyha ahhoz a bírói ítélethez valamilyen bírói különvélemény volt fűzve. Tehát a későbbi ítélkezési gyakorlatot, jogi fejlődést, stb. befolyásolhatják ezek a bírói különvélemények. Nagyon sok ilyen esetet ismerek én magam is, ahol igenis hosszú távon pozitív hatásai voltak ennek. Tehát én ezt egy értelmes eszköznek tart, látom, és nem gondolom azt, hogy ez az ítélkezési gyakorlatnak az egységességét, vagy a bírói képet magát csorbítaná. Éppen ezért én alapvetően támogatom ezt a javaslatot, mert egyetlen megjegyzésem lenne csak ezzel kapcsolatban, nevezetesen én a az indokolást máshogy fogalmaznám meg, tekintettel arra, hogy itt egy egységes, az egész szakbizottság álláspontját tükröző véleményt kell megfogalmaznunk. Most a indokolásban az történik, nem rossz dolog, de mintha egy kicsikét a saját véleményét e, vitte volna bele a diszkrimináció kérdésében. Az én javaslatom az, hogy az ilyen konkrét példákat hagyjuk ki, hiszen akkor ez rögtön kiverít a biztosítékot a bizottságban. E, hogyha, tehát akkor inkább ne válasszunk konkrét példákat. Ez egy konkrét kérés, tehát ami pedig a bírók számának növelését illeti, illetőleg szakirányú kollégiumoknak a létrehozását illeti. Nos, ezzel kapcsolatban még nincsen kikiristályosodott álláspontjot, itt nem is fogok ezzel kapcsolatban állást foglalni, úgyhogy lesz majd még alkalmunk arra, hogy esetleg meghívjuk az elnököket. Nem tudom, hogy Kazini úr, hogy az ön nagy bírói tapasztalatából kiindulva ezzel kapcsolatban tud-e állást foglalni. És az utolsó kérdés pedig Morten Messerschmidthez az lenne, erről Andrew Duff már szólt, hogy szeretném föltenni azt a kérdést, hogy a kinevezés kérdésével kapcsolatban miért nem foglalt állást. Grazie. Köszönöm. La, Lange képviselő. Eh, I will fight. Lange képviselő úr. Rövid leszek, nagyon rövid leszek. Csak szeretnék köszönetet mondani a jelentéstervezetért Martennek. Szerintem konzisztens és jó ez a tervezet. Szinte mindegyik témáról megvan a saját véleményem amikről itt beszélünk, de most csak két témára korlátozódom. Az egyik a bíróság bővítése. Nem ellenzem, hogy a bírók számát növeljük az Európai Bírósági Rendszerben, de úgy gondolom, hogyha, hogy azért jó, hogyha a legfes, egy legfelsőbb bíróság nem túl nagy, Úgyhogy ha szakosított bíróságokat vagy más intézményeket akarunk felállítani, amelyek meg tudnak küzdeni az eljárások számával, ami ugye növekedett, ezt el tudom fogadni. De mint mondjuk úgy, hogy legfelsőbb bíróság, ezt a kifejezést használom, csak hogy érzékeltessem, hogy, hogy milyen szintről beszélünk. Hát ez nem kéne, hogy túl nagy legyen, és a csak a legfontosabb témákra és kérdésekre kellene ezt föl, föntartani. Hogyha újra akarjuk gondolni a bírók számát, akkor lehet, hogy azt is újra kéne gondolni, hogy a mi bírósági rendszerünkben ez egy milyen szintet képvisel. Második kérdés. Teljes mértékben támogatom azt, hogy az egyes bírók vélemény nyilváníthassanak, aki ezt az indoklást ugye meg akarja tenni. Mindig beszélünk a demokráciáról, meg a legitimitásról az Európai Unióban. A nemzeti államoknak az egyik problémája, hogy a, pontosan a bírósági hatáskör legitimitása. Ez sok országban probléma. Úgy gondolom, hogy a joghatóság nagyon fontos szerepet játszik a társadalomban, és ezért ez egy fontos kérdés kell, hogy legyen a államok közötti kapcsolatokban is. Tehát bármi, amit mi megtehetünk annak érdekében, hogy megerősítsük a döntéshozata, a legitimitását és demokratikus folyamatát a bíróságnál, az mindenképpen egy jó lépés és egy jó mód. Úgyhogy teljes mértékben támogatom. Nem csak a, a felsorolt indokok miatt, hanem emiatt az általam említett demokratikus legitimitási kérdés miatt is. Ugye átláthatóságra van szükség, az indoklást, az okokat, ismerni kell, hiszen akkor szélesebb körben lehet megismerni és elfogadni a döntéseket. De nem szabad elfelejteni, hogy az európai jogrendszerben nagyon erős a nyomás az esetjogi gondolkodás irányában, Úgyhogy ez a legitim és a demokratikus felállás talán még fontosabb ebben a rendszerben. Az európai jog, az Európai Emberjogi Bíróságnál is, de az Európai Uniós rendszerben is, az európai jog alapvetően esetjog. Sokkal inkább, mint egy más polgári jogi rendszerben a büntetőjogi rendszerben, ugye így születnek a döntések, úgyhogy szerintem meg kell erősítenünk a legitimitást, és el kell, hogy fogadjuk, hogy a szavazati jogrendszer az egy nagyon jó lépés ahhoz, hogy megerősítsük a legitimitást és a demokratikus eljárást a bíróságnál. Ecco, prima di Rendben. Mielőtt visszaadom a szót Messerschmidt képviselő úrnak, kollégának, szeretném én is elmondani a véleményemet. Az elnök helyettesi kérdés az rendben, jogos, hogy legyen elnök helyettes, ugye helyébe tud lépni az elnöknek, ez teljesen normális, erről nem is kell beszélni. Aztán a ideiglenes vagy interim bírók témájában nem hiszem, hogy ez a probléma valójában fönnállna, hogy kevésbé lenne hiteles a bíróság. Az persze problémás, hogy hogyan lesznek ezek kinevezve, és hogy ezt felelősséggel kell tenni. De nagyon sok jogalkotási rendszerben vannak olyan lehetőségek, hogy olyan bírókat alkalmazzanak, akiket nem eredetileg alapban neveztek ki. A lényeg, hogy megfelelően történjen a kiválasztások. Az egyik alapvető probléma egyébként az összes európai országban a, az, hogy lassúak a bíróságok. Úgyhogy egy jó döntés, ami túl későn érkezik, az helytelen. Úgyhogy a mérlegben meg kell nézni azt, hogy mit fizetünk maximális igazsági garanciaként, amikor a másik serpenyőben pedig ott van az idő. Úgyhogy emiatt fontos a bírók száma, hiszen gyorsabban eredményt tudunk elérni. Az igazságszolgáltatás az nem csak technikai bürokráciát jelent. Úgyhogy támogatom a szám emelését, nem ellenzem az időszakos bírók alkalmazását sem, vagy helyettes bírók alkalmazását sem, csak megfelelő kompetenciákat és szakmai felkészültséggel kell, hogy rendelkezzenek és ezt biztosítani kell. Aztán elmondom, hogy mit gondolok a következő kérdésről. Itt érdekütközésről van szó, mert egyrészt igaz, hogy kulturális háttért is figyelembe kell itt venni, de ez az indoklás azért gyenge, hiszen a nem egyetértő bíró is írhat külön véleményt, közé teheti, akár újságcikk vagy más formában. Ugyanakkor a külön vélemény kérdése az akkor fontos, amikor ehhez felelősség kapcsolódik. És ez akár büntetőjogi szintű is lehet. Ha valaki mondott valamit, és nem értett egyet a többség ítéletével, mondjuk vegyük ezt a extrém esetet, hogy korrupció alapján született az az ítélet, hát akkor ugye jogos, hogy valaki közé tegye a véleményét, de nagyon sok olyan indok is fennáll, ami miatt talán jobb megtartani a névtelenségét a bíróknak. A bíróság az, amely dönt, nem az egyedi bírók. A társadalom a komplex, személyesednek ezek a kérdések Olaszországban, ugye különösen elterjedt ez, és ez nagyon veszélyes. Mert uh, itt fölmerül az a kockázat, hogy befolyásolni lehessen a bírók függetlenségét, hiszen az ő függetlenségük veszélybe kerül, amikor politikai körök, média, érdekkörök befolyásolni próbálják őket. Úgyhogy szerintem helyes az, hogyha helyes az, hogy hogy is mondjam, minden garanciát megkaphasson a bíró, hogy teljesen függetlenül dönthessen. Ez szerintem az egész bíróság értékét is növeli. Olaszországban, ahogy látom, a ügyészségeket ugye a nyomozó hatóságot, hát nagyon súlyos a helyzete, a római ügyészségkel, kell, hogy fölépjen, és nem az egyedi emberek, hiszen az egyedi személyeknél ugye van, aki az egyik okosabb és jobb és ügyesebb, vagy jobb oldali vagy bal oldali a másiknál, tehát a személyes aspektus nem szabad figyelembe venni, a, a szervezet kell, hogy fellépjen. Úgyhogy pontosan ezért az a lényeg, hogy azt tudja mindenki, hogy a bíróság így meg így döntött, kész és ne az, hogy hát a portugál bíró ezt mondta, az osztrák bíró azt mondta, ezzel szerintem nem csak a függetlenséget lehet garantálni, az egyes bírók függetlenségét, hanem nagyobb önállóságot és megalapozottabb döntéseket lehet hozni. Kollégáktól eltérően mm, úgy gondolom egyébként, hogy Quartieri úr egyetért velem. Tehát a rendszert kell figyelembe venni. Vannak olyan jogrendszerek, ahol hagyománya van a külön véleménynek. Vannak olyan orgánumok, ahol nem. Én előnben részesíteném azt, hogy az a mérleg, ahol mérjük, mérik az egyes indoklásokat, az kizárja ez a mérlegelés az összes befolyásolási lehetőségét a bírók függetlenségének, mert akkor maga az ítélet esetleg nem lesz megfelelő. Gurmai asszonyt kérném. Nem, nem, elnézést. Messerschmidt kollégát kérem, hogy reagáljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek a konstruktív megjegyzéseit, hozzájárulását a vitához. Rogeri úr, azt hiszem, hogy a legtöbb javaslattal javaslattal kapcsolatban egyetértünk, már azzal a javaslattal kapcsolatban, mint az Európai Bíróság Tehát Ön a szakbírósági rendszer mellett érvel. Értem én ezt, de én attól félek, hogy ez nem segíti a munkamennyiséggel való megfelelő megbirkózást, mert három-négy év múlva, vagy bármikor ö, újra kell kezelni a kérdést, szóval már most nagyon nagy a munkaterhelés. Most nem tudom, hogy jó ötlet lenne -e, hogy vitatkozzunk erről, és akkor később találjuk meg a megoldást, vagy most rögtön döntsünk erről. Meg fogom ezt nézni majd a felülvizsgált tervezetben, és természetesen a többi javaslatát illetően is elgondolkozom majd azon, hogy hogyan lehet ezt bent foglalni. A külön véleményt illetően nem úgy értelmezem, hogy teljes mértékben megvétózza a javaslatot, inkább csak, hogy olyan ö, szkeptikus ezzel kapcsolatban. De ha megnézzük az Emberi Jogi Bíróságot, és hát számos egyéb bíróságot, hát azok sokkal szakosodottabbak az európai bíróság esetében ez más, de hát nagyon sok esetben, ha például munkaerőpiacsal foglalkozik a bíróság, és hát ő ilyenekkel foglalkozik mindkét bíróság. Én, mint politikus és jogász egy személyben, azt gondolom, hogy sokkal tisztább képet ad a bíróság szándékáról, hogyha lehetőség van részletesen megmagyarázni azt, hogy a bírák nem értettek egyet a vita során bizonyos kérdésekben. Mindenki tudja, hogy a bírák és a politikusok is, és hát mindenki között lehet egyet nem értés az van az ügyben, amivel éppen foglalkoznak. És nagyon sok olyan határozat van manapság, amelyik kompromisszum. És akkor nem világos, hogy most akkor hogyan értelmezzük ezt, hogy a tagállamok ezt hogyan tudják megvalósítani. Sokkal tisztább lenne a kép, hogyha egy-két-három bíró, aki más véleményen van, ezt elmondhatná, és akkor teljesen világosak lennének a viszonyok, minden érintett számára pontosan tudnák, hogy mit gondol a bíróság. És ez így működik a Strasburgi Emberjogi Bíróságon. És minek utána ez is adott lenne, sokkal világosabbá válna a bíróság szándéka, ezért szorgalmazom ezt. Hát sok tagállamban is van ilyen, Olaszországban nincs, de sok tagállamban létezik a különvélemény intézménye. Fontos hangsúlyozni, és ezt a javaslataimban tárgyalom, hogy ez nem valami olyasmi, ö, amit folyamatosan használnának. Nem, ez egy lehetőség a bírák számára. Én nem úgy értelmeztem, amit elmondott, hogy teljesen elutasítja ezt a javaslatot, úgyhogy ezt meg tudjuk majd vitatni. Lehet, hogy Duff úrnak ö, ö, igaza van, hogy balgasság lenne elutasítani azt a javaslatot, amit a bíróság tett és a bizottság meg támogat, de azért azt tükröztetni kellene a véleményben, hogy vannak bizonyos aggodalmaink azzal kapcsolatban, mit eredményezhet a bíróság javaslata. Nem szükséges elfogadnunk, hogy másképp mondom, Ugye elfogadhatjuk a bíróság javaslatait, de kifejezhetjük, kifejezhetjük aggodalmainkat a helyettesítő bírák működését illetően például. Én a szerződés szellemét fontosnak tartom, hogy ez a nyitottság mellett van. És hát meglep, hogy Duff úr elutasítja a külön véleményt ennek az intézményét azért, mert hogy ez megbontja a főügyészszel való viszonyt. Én látom a főügyészek munkáját, de a főügyésznek nincs mandátuma olyan mandátuma, mint a bíráknak, és hogy most ennek a kettőnek tükröztetnie kell azt a vitát, ami a bíróságon lefolyt. Hát azért lehet a bíráknak egy olyan kisebbsége, akik más véleményen vannak, és a főgyész nem tükrözteti a javaslatában ezeknek a véleményét, hogyha nincs egyetértés a főügyész és a bíróság között sok esetben, amikor a bíróság elfogadja a főügyész javaslatát, akkor is előfordulhat, hogy van a bíráknak egy olyan kisebbsége, akiknek nagyon komoly megalapozott véleménye van, ellenkező véleménye, és esélyük sincs arra, hogy elmondhassák. És hogyha a nyitottság és a transzparencia érvényes, akkor ez nem jó, és ugyanakkor ez kompromisszumként jelenik meg. Tehát azért valahol konszenzusra kell jutni, de hát ez esetleg a többség véleménye lesz. Mert ezt fogadják el, ez jelenik meg határozatként vagy ítéletként. Éppen ezért én nagyon bízom abban, és örömmel fogadom Hefner úr erős támogatását ezzel kapcsolatban, pedig azt, hogy hogyan nevezzék ki a bírákat. Értem a kérdést, és megtalálom a módját, hogy foglalkozzak ezzel. A, ugye biztosítani kell az alapvető garanciákat, amelyekről az elnök úr is szólt. És hát ez nem vonatkozik a helyettesítő bírákra, de erről majd, erre kitérek majd a tervezetben. Köszönöm a többi megjegyzést is, és azt, hogy ilyen nyílt, transzparens volt a légkör, és elemezni kell, látni kell az Európai Bírósági Rendszer specifikumát, ugye, hogy ez egy esetjogi rendszer. De lehetőség van a bírák számára azért mégiscsak, hogy mondják el a véleményüket ő személyesen is az ügyekről. Amit pedig az elnök úr mondott, azzal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy értem azt a szempontot, hogy az intézménynek, mint olyannak kell beszélnie, kell szólnia, kell hallatnia a hangját. Másrészt azonban az is világos, hogy egy esetjogi rendszerben, és ez van az Európai Bíróságon, nagyon sok határozat, nagyon kényes kérdés, és az a fair megoldás, ha teljesen nyitottan láthatjuk azt a vitát, ami elvezetett az adott határozathoz. Az egyhangúság az nem rejthet el semmit. A tagállamok nevezik ki a bírákat, és nem gondolom, hogy az egyhangúság ugye, hogy nem lehet külön vélemény, ez egyben biztosítja a függetlenséget is teljes mértékben. Ez egy kemény munka, ezt nagyon jól tudom a korábbi munkámból, és a bíráknak képesnek kell lenni arra, hogy megvédjék az intézményt, meg a jogszabályt. És azok a bírák, akiknek, akik az utolsó szó hogy az akit hogyan kell értelmezni, nekik igenis el kell rejtőzködniük az egyhangúság leple mögött. A közvéleménynek teljes mértékben hozzá kell férnie a vitához, a gondolatokhoz, amelyek elhangzottak, mielőtt a határozat megszületett. Ez nem fogja diszkreditálni ezt az intézményt semmilyen formában. Sem a Strasburgi bíróságot sem diszkreditálta, és az, a luxemburgi Európai Bíróságnak sem fog ártani, sőt, ha kisebb a legitimistása, ha kisebb a transzparencia, akkor sokkal inkább rossz lesz a róla kialakult kép. És a nemzetközi bíróságon is van külön vélemény, és ha az emberi jogi konvenciót nézzük, és az ugye felette áll az Európai Bíróságnak az emberi jogi kérdésekben, akkor furcsának tartom, hogy az Európai Bíróság nem tudja ellátni a polgárokat a transzparenciának ugyanazon garanciáival, mint a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság. Foglalkozni fogok ezzel a tervezetben, és hát örömmel várom a következő vitát ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen. Köszönöm, onorevole Meisz. Köszönöm, képviselő úr. Köszönöm a munkát és a válaszokat, és azt a munkát is, amit majd el fog végezni. A módosító indítványok benyújtásának a határideje 27 október. Október 27-e. a No. Si voterà il 22 novembre. November 22-én lesz szavazás, úgyhogy módosítók benyújtásának a határideje október 27-e rendben. Az ülésnek vége. Következő ülés október 24-én hétfőn 19 órától 20 óra 30-ig rendkívüli ülés Strasbourgban, és a többi rendes ülések november 21-én lesz az egyik, 15 órától 18.30-ig, és aztán 22-én kedden 9-12.30-ig itt Brüsszelben. Köszönöm, ülésnek vége! Okay,